Okay, dear colleagues, ladies. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, újra megnyitom az ülésünket. A Költségvetés ellenőrzési szakbizottságban most kerül sor a nyilvános meghallgatásra. A szemvevőszék jövőbeni szerepe, jövőbeni kihívása és esetleges reformja címmel. Kálléra úr, az Európai Számvevőszék tagjai, Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket. Eredetileg szeptember 19-én 2011-ben kellett volna megtartani ezt a meghallgatást, de mint tudják, a parlamentben áramszünetre került sor annak idején, így eltörölték az akkori üléseket. Láthatják, az energetikai ügyek is befolyásolják a költségvetés ellenőrzés és számbevőszéki ügyeket. A szakbizottságunk azt hiszem nagyon bölcs döntésre jutott, ami a jelenlegi meghallgatás megszervezését illeti. Nagyon fontos eseményekre került sor világszerte és az Európai Unióban is, és mindezen események arra mutatnak rá, milyen fontos az elszámoltathatóság és a pénzügyek vizsgálata, mint témakör és foglalkozunk olyan fontos kérdésekkel is a meghallgatáson, mint az európai pénzügyi stabilitási alap és a stabilitási mechanizmussal kapcsolatos elszámoltathatóság kérdése. Jelentéstevőnk Ayala Sender asszony a témakörben, aki sok-sok neves vendéget hívott meg, hogy ma szóljanak a szóban forgó témában. A jelentéstevő Emellett lehetőséget biztosított a programban arra is, hogy kérdéseket tegyünk fel az előadóknak, meghallgassuk a válaszokat, és hogy vitát folytassunk le egymással. Szeretnék ezért gratulálni Ines Ayas Sender jelentéstevőnknek, amiért megteremtette az alapját annak, hogy egy érdekes eszmecserére kerülhessen a sor, és esetleg vélemények ütközhessenek is egymással. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk az időt, kérem az összes felszólalót, hogy tartsák be a felszólalási időt. A félreértések elkerülése véget szeretném önöket tájékoztatni, nagyon szigorú leszek ebben a tekintetben. Szeretném megkérni a szakbizottsági tagokat arra, hogy a lehető legtömörebben fogalmazzák meg kérdéseiket és felszólalásaikat. Még egyszer üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, a mai meghallgatásunkat, ma pedig, most pedig 5 percre Ayala Szender asszony kapja meg a szót, a jelentéstevünk, hogy bevezessen bennünket a témába, önni a szó Ayala Szender asszony. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, en primer lugar... Pues... Köszönöm, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Először is, ha megengedik, elmondom, hogy eh, Mennyire örülök annak, hogy úgy tűnik, hogy most eh, technikai problémáink nincsenek, áram is van, úgyhogy láthatjuk, hallhatjuk egymást. Sajnálom, hogy ilyen sokáig tartott újra megszervezni ezt a meghallgatást a legutóbbi áramszünet eh, után, de egyeztetni kellett, hogy mindenki, minden meghívottunk ráérjen, ez nem volt könnyű találni egy olyan időpontot, ami mindenki számára megfelelt, így gyakorlatilag majdnem mindenki, akkor ebben ki voltak közül, itt van újra közöttünk. Amikor először elgondolkodtunk azon, hogy eh, egy ilyen meghallgatást, nyilvános meghallgatást tartunk, akkor elgondolkoztunk azon, hogy kiket lenne legjobb meghívni. Tudjuk, hogy a parlament és a számvőszök közötti párbeszéd milyen fontos, és mennyire építő jellegű volt az elmúlt években, nagyon fontos partner intézményeknek tekintjük a szemvőszéket. A két intézmény hatásköre párhuzamosan nőtt, fontossága párhuzamosan e, növekedett, egyre bonyolultabb a feladatunk, nekünk is, önöknek is, ahogy Európa egyre bonyolultabbá válik az Európai Unió intézményeinek hatásköre e, növekszik, terjed, főként a Lisszaboni szerződés lépését követően különösen igaz ez az Európai Parlamentre. Nem csak jogalkotási, hanem főként költségvetési hatásköreink jelentős növekedése jellemzi az elmúlt éveket. A kezdeményezési e, joggal még nem bírunk, de az Európában tapasztalt problémákat igenis napirendre tűzhetjük, tárgyalhatjuk. Nagyon érdekes azt is megvizsgálni, hogy a számvőszék hogyan használta ki ezt az intézményközi párbeszédet, illetve a számbevőszékre hároló egyre bonyolultabb, nehezebb feladattal hogyan tudott megküzdeni. Ez a luxemburgi székhelyű intézmény. Javult a munkahatékonysága, az átalakulás, sok szervezeti felépítésbeli átalakulások is ezt a célt szolgálták. Nos, a szemvőszék egy egyre bonyolultabb intézményé vált, amelynek folyamatosan alkalmazkodnia kellett a változó környezethez, a változó helyzethez, a változó intézményi eh, felálláshoz. A jelenlegi helyzetben, mostani helyzetben a számövőszék sem kerülhette el a belső reformokat, amelynek célja az, hogy a polgárok elvárásait teljesítse. Egy audit szervezetről beszélünk, amely a költségvetési ellenőrzést eh, eh, látja el. Az Európai Unió költségvetési pénzeinek az elköltését felügyeli tulajdonképpen. Egyre láthatóbbá vált ez az intézmény, és egyszerűsíteni kell számos dolgot annak érdekében, hogy a polgárok érthessék, láthassák, hogyan működik a szemvőszék, hiszen az ő bizalmuk eh, nélkül eh, nem létezhetünk. Annak ellenére, hogy egyre bonyolultabb ez a helyzet, amelyben működnie léteznie kell a szemvőszéknek, mégis ezt egyre egyszerűbben átláthatóban kell tudni kommunikálni. Nagyon érdekes volt figyelemmel követni az elmúlt években, hogy hogyan készült fel a számvőszék ezekre az új kihívásokra. Most ezeket azt hiszem, hogy nem kell felsorolnom. Jól tudjuk például az én hazámban, Spanyolországban milyen költségvetési problémákkal kell szembenéznünk. Azt is látjuk, hogy az elmúlt évek költségvetési, gazdasági, pénzügyi válsága mekkora nyomás alá helyezi az Európai Unió minden tagállamás intézményét. Ilyen válságos időkben természetesen a számvevőszéknek is alkalmazkodnia kell a megváltozott helyzethez. arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy mindig új megoldásokkal kell készülnünk az új kihívásokra, hiszen nem légüres térben működünk mi európai intézményként, a, és tulajdonképpen nekünk is fontos feladatunk van itt az Európai Parlament falai között, a költségvetésnek nem csak a kidolgozásában, hanem az, az pénzek elköltésének a felügyeletében is. Így tulajdonképpen társintézményének minősíthetjük az EP-t. Hát a szemvőszékkel kéz a kézben kell ezen a téren együttműködnünk, számíthatnak is a segítségünk ezen a téren. A szemvőszék tagjaival rendszeresen egyeztetünk, örülök, hogy most itt a szemvőszék eh, volt és jelenlegi tagjai, jelen vannak a szakértők, akik igen átfogó tudással rendelkeznek a helyzetről. A kérdésünk egyszerű, a válasz valószínűleg nem lesz az. Hogyan látják a száműszéken belülről a továbbiakat, a jövőt, a reformokat? Mik a kilátások önök szerint, és hogyan tudunk ebben az átlakulásban segíteni? Alkalmanként eh, lehetnek nézetkülönbségek a szemvőszék és a parlament között, főként például a szemvőszék tagjainak kinevezésekor bizony a tagállami jelöltekkel nem mindig értünk egyet. Ez előfordul, hiszen a némelyik tagállam esetében volt, hogy nem a legrátermettebb, tapasztaltabb eh, urat avagy hölgyet jelölték erre az egyébként igen megtisztelő pozícióra. Eh, que los Estados miembros, sino que precisamente en el momento en el que se planteaba había... Eh, nem azt mondom, hogy ők eh, nem tapasztalt, vagy nem rátermett emberek, inkább csak azt mondom, hogy ilyen nehéz időkben különösen kiváló emberekre van szükség az európai számvevőszéknél. A mai nap ez a meghallgatás egy kiváló lehetőség arra, hogy az eddig felmerült kérdésekre megpróbáljunk közösen eh, választ találni. Le, lehet ez tulajdonképpen egy közös fejtörés is, amikor eh, földugunk gondolatokat, lötleteket, javaslatokat, annak érdekében, hogy ezt az egész helyzetet megpróbáljuk valahogy kibogozni. Nem ma feltétlenül ma fogunk megoldásra jutni, nem feltétlenül ma oldjuk meg a világ vagy Európa minden problémáját, de talán egy lépést tehetünk ebbe az irányba. És remélem, hogy em tekintetben gyümölcsöző lesz ez a mai meghallgatás. Köszönöm, elnök úr. Very much, Mrs. Ayala Sender, for setting this... Nagyon köszönöm Ayala Sendersnek, hogy gyakorlatilag e, ezt a fölvezetést megtette, most pedig megadom a szót e, Caldera úrnak, az Európai Számvevőszék elnökének, hogy tartsa meg beszámolóját. Köszönöm szépen, elnök úr! bizottság tagjait üdvözlöm, tisztelt barátainkat és vendégeinket. Különösen szeretném megköszönni Ájárás Szenders asszonynak, a jelentéstevőnek, hogy lehetővé tette ezt a mai meghallgatást, amely rendkívül fontos a számövőszék szempontjából. És igazán nagyra értékeljük ezt, ezt röviden ismert, ismer, ismertetem majd. Gyakorlatilag az előadásom java részben tavaly szeptemberre készült, mégis azt mutatjuk, hogy amit akkor elmondtunk, azok mindmáig helytállóak. Mégis elnézést kérek, hogy akkor emiatt ismétlésbe bocsátkozom. Az Európai Unióban szeptember óta számos dologban előbbre léptünk, a pénzügyi stabilitási paktumot elfogadták, és az európai stabilitási mechanizmust is felülvizsgálták. A gazdasági növekedés helyreállítása és a pénzügyi, a közféra finanszírozásának stabilitása még, még a távoli jövőben valósul majd meg. Ez megerősíti azt az igényt, hogy az Európai Unió és intézménye iránti bizalmat meg tudjuk erősíteni. A számövőszék úgy ítéli meg, hogy a hit és a bizalom megerősítéséhez szorosan hozzátartozik az a szerep, amit játszunk az ellenőrzéseink révén. A közeurópai számvevőszék és a nemzeti számvevőszékek ebben nagyon fontos szerepet játszanak. Ez akkor, amikor a lehetséges reformról beszélünk, arról, hogy hogyan változna meg a a számvevőszék, akkor azt annak jegyében érdemes megvitassuk, hogy az Európai Unión belül a számunk érhetőség, a e, felelősségre vonhatóság hogyan érvényesüljön. E, a szerződés világosan jelzi azt, hogy a mi feladatunk az, hogy az Európai Unió költségvetésének megvalósítását ellenőrizzük, illetve az Európai Unió pénzügyi irányításáról e, véleményt mondjunk, illetve segítsünk a szükséges változtatásokban, beszámoljunk a pénzek elköltéséről az állampolgároknak. Nagyon fontos eh, ilyen, font, ilyen formán, hogy azok a jelentések, amiket elkészítünk meg, bízhatóanak jelen, legyenek, és a szerepünk az, hogy az európai uh, elszámoltathatóság folyamatának valamennyi eletében segítsünk a nyilvános átláthatóság területén és a reform területén is. Ahhoz, hogy a szerepünket jól láthassuk el, értékrendet alakítottunk ki, és ez számos területre kiderül, kiterjednek a függetlenségünkre, a, a szakmaiságunkra is. És ezek azt célozzák, hogy hatékonyan, eredményesen, gazdaságosan és hozzáadott értéke járunk hozzá ez a folyamathoz. Ebben a folyamatban, ebben az elszámoltathatóságban partnereink vannak, európai intézet, intézmények, amelyek a primér ügyfeleink és a tagállamoknak a fő számvevő székeik, amelyek részt vesznek az európai alapok auditálásában. Ezek a tapasztalatok és partneri kapcsolatok révén, amelyet 30 év alatt kidolgot, kialakítottunk, gyakorlatilag a legjelentősebb kihívásainknak meg is tudunk felelni. Ezek tulajdonképpen két fő kategóriába tartoznak, ezek közül is az első, az Európai Unió költségvetésére vonatkozik. Ez egy nagyon döntően elem a jogi és pénzügyi keret átalakításában, amely irányítja az európai alapok elköltését. A számvevőszék a költségvetési reformhoz a kiadási főterületek alakítását ugyancsak befolyásolja a következő költségvetési időszakban. Nagyon fontos változtatásokat kell hoznunk, amely például a pénzügyi kockázatok kezelésén jelenik meg. A célja ezeknek a reformoknak az, hogy eredményekre hangsúlyoz, helyezze a hangsúlyt, erősödjön a szabályozzák az, alap, az alapok elköltését, a kondicionalitáshoz kössék, és a nyilvános számon kérhetőségét javítsák. Három példát engedjenek meg, hogy elmondjak. Először is a pénzügyi instrumokat nagyobb mértékben fogják használni a kölcsönök, tőkerészesedések formájában, de vannak olyan eszközök, amelyeket még ezután dolgozunk ki. A 2010 évi értékelés hangsúlyozta azt, hogy a pénzügyi eszközök kezelésének, a kockázata, hatékonyságának, teljesítményének az értékelése szorosan hozzátartozik ehhez kettő. Az Európai Unió, Unió finanszírozását nagyobb mértékben ahhoz kell kötni, hogy a tagállamok maguk mennyire felelnek meg a pénzügyi célkitűzéseknek, és kevésbé ahhoz, hogy, az, hogy a végső kezdemény, kezdemény, kedvezményezetek mennyire felelnek meg a feltételeknek. Ez a pénzügyi irányításra nagyobb hangsúlyt helyez, azaz a teljesítményjavítását célozza. A, az ellenőrzési keret erősödni fog Európai Unió szerte, és az elszámoltathatóság szerepét erősíteni eh, fogja abban, hogy az Európai Unió költségvetése maradéktalan megvasuljon. Ez az elszámoltathatóságnak ez a láncolata a tagállamok és az Európai Unió teljes szintjén hasznos a tagállamok és a számvevőszégek szempontjából is. Ehhez, eh, hogy a jövőben hogyan alakuljon, közös gondolkodásra eh, lesz szükségünk. Milyen kihívásokkal számol a bíróság? Kiterjed ez arra, hogy milyen szerepet szánunk a nem pénzügyi eszközöket kívánunk a jövőben igénybe venni annak érdekében, hogy ez a fő céljaink, céljaink megvasuljanak. Az Európai Unió 2020-as stratégiája jelentős mérdékében hajónkodik nem pénzügyi eszközökre, így például szabályozó intézkedésekre, annak érdekében, hogy, hogy okos, fenntartható és felzárkóztató növekedést valósítsunk meg. Ehhez szükség van arra, hogy a nemzeti hatóságok és a bizottság is hatékonyabban ellenőrizzék azt, hogy a célok megvalósulnak. Ebben a helyzetben az Európai Számvevőszék számára, illetve a tagállamok számvevőszékére is specifikus sajátos kihívások fogalmazódnak meg. Hogyan tudunk segíteni a parlamentnek abban, hogy a közpénzek egészének elköltését hogyan lehet úgy megoldani és biztosítani, hogy az összeurópai célokat szolgálják a legeredményesebben. Az Európai Unió belül a nyilvánosság előtti elszámolthatatóság nagyon komoly kihívás. A, a bírós, az Európai Számvevőszék és a Nemzeti Számvevőszékek és hangsúlyozták azt, hogy milyen fontos szerepet játszanak az európai stabilitási mechanizmus keretében, amire, amiről a múlt hónapban is példát hallottunk, most nem szeretném ismételni magamat, gyakorlatilag hang, azt demonstrálják, hogy miért van szükség arra, hogy közösen gondolkodjunk arra, hogy az Európai Unió finanszírozása hogyan történjen, és annak az ellenőrzése is. Javítani kell a pénzügyi irányítást és az erről szóló beszámolókat. Azaz, hogy ez megjelenjen az ellenőrzésben és az ezekről szóló jelentésekben. Szerintem még arra is érdemes gondolkodnunk, hogy még mi egyébre van szükség a számvevőszék szempontjából, mint más uniós intézményeknek is, fel kell készülnie arra, hogy egy egyre gyorsabb és egyre bizonytalanabb be váló környezetben működjön. Akkor, amikor több éves pénzügyi tervekkel eh, dolgozunk, akkor a munkánk hozzáadott értéke is kell, hogy növekeljen. Miközben betartjuk a költségvetési korlátokat is. Úgy hiszem, hogy ennek keretében különbséget kell tennünk a között, hogy mit jelent, hogy az egyéb intézményeknek milyen jogalkotási lava, javaslatra van szükség ahhoz, hogy a munkánk jobban működjön, illetve mi az, amit most a meglévő keretek között meg tudunk tenni. Ezek a feladatok a szerződésben rögzítettek. Nem más külső szervnek a dolga az, hogy ezeket számunkra megadja. Mi ezzel együtt is készek vagyunk arra, hogy véleményt mondjuk arról, hogy a ránk vonatkozó tervezett változtatások milyen következményekkel járnak. Tulajdonképpen három észrevételt tennék a számvevőszék részéről, amelyek azt hiszem, hogy relevánsak azon kérdésekben, amiről az Európai Unió gondolkodik velünk kapcsolatban. Ad hát egy. A világ jelentős számvevőszékei a legkülönfélébb elvek alapján szerveződnek történelmi okai vannak ennek, jogköri különbségek, és sorolhatnánk. És ezek tükrözik a különbségeket az egyes tagállamok gyakorlatát és állami bereszkedését is. A 2008-as szakértői vélemény alapján úgy ítéljük meg, hogy az európai számvevőszékre vonatkozó jelenlegi szabályok elégségesek eh, ahhoz, hogy a eh, szerződésből származó kötelezettségeit megvalósítsa. Ezen belül is úgy ítéljük meg, hogy megfelelő biztosítékok működnek a függetlenségünk, az integritásunk és, a függ, eh, és az elfogadatlanságunk biztosítására. A hatékonyság amely a jelenlegi helyzet szerint valósul meg, tulajdonképpen zsinórmértékű kell szolgáljon akkor, amikor azt mérlegeljük, hogy a javasolt változtatások milyen következménnyel járnak majd. Látnunk kell azt, hogy az egyes bíró, számvevőszékek milyen szerepet játszanak a, az ellenőrzések folyamatában. Lehetséges egyedi audit feladatokat ellátnunk lehetőségünk van arra, hogy az Európai Uniós intézményekkel, nemzeti hatóságokkal ismertessük, a nemzeti parlamenttel, a médiával és az állampolgárokkal is ismertessük azt. Tulajdonképpen ez egy elősegített folyamat. Most important. Harmadsorban, és véletőleg a legfontosabb szempont, amit már az elején jeleztem, hogy a számvevőszéknek a helyzete és a szerepe a legtágabb európai kontextusban ért, értékrendel. Az európai intézmények jelezték, mennyire fontosnak találják azt, hogy a nyilvánosság előtt elszámoltatható formán működjenek. A számvevőszékeknek a szervezeti felépítése kell, hogy tükrözze a szerepét, helyzetét az adott struktúrában. Természetszerűleg, elnök úr, a jelenlegi jogi keretek között is még sokkal többet is tehetünk. Az intézkedési jogkörünk jelentős mértékben megemelkedett az új e, eljárási szabályok elfogadásakor 2010-ben. Ezek az új szabályok lehetővé teszik, hogy a döntéshozatali folyamatát áramvonalasítsa, ezért a e, határozatainkat e, már öt tag támogatásával meghozhatjuk. Ez lehetővé teszi azt, hogy az eszközeinket a forrásainkat hatékonyabban eh, fel tudjuk használni. És a fő aggályunk, ami nagyon fontos eh, számunkra, hogy 2013-tól kezdve még hozzáadott további értéket is biztosítsunk, miközben a költségvetési megszorításoknak is megfelelünk. Azaz szorosabban kell együttműködnünk a, eh, a partnerszervezetekkel, és magunk munkáját is hatékonyabban kell szerveznünk. 2009 óta nagyon odafigyelünk arra, hogy a szolgáltatásainkat és a termékeinket fejlesszük. Hozzájárulunk a költségvetés reformjához, az Európai Unió pénzügyi irányításának a kihívásait. Mi is igyekszünk segíteni, eh, megválaszolni, tekintettel a gazdasági és pénzügyi válságra. Úgy ítéljük meg, hogy igen hasznos, hogy az ajánlásaink eh, ebben az évben is eh, megjelennek 2010 es évi jelentésünk számos új jelentéseket, elemeket tartalmaz a 2011-es általános ellenőrzés megint újabb, így például a mezőgazdaságra és a kohéziós alapokra terjedő értékelést is tartalmaz. A termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése az egyik fő prioritás számunkra. Látjuk, a következő évek kihívását is, részben továbbra is az, hogy az Európai Unió maga jobban elszámolható váljon. És a hozzáadott értékünk szorosan kapcsolít ahhoz, tehát hogy mennyire mondhatjuk el azt, hogy hozzáadott érték, értéket teremtünk, az azon dől el, hogy a parlament szempontjából ez mennyiben testesül meg. szoros kapcsolat ezzel a bizottsággal különösen. Szerintünk valóban az a terület, ahol ez a hozzáadott érték megjelenik. A munkánk értéke az attól is függ, hogy a partnereink mennyiben bíznak meg abban, hogy mi profik vagyunk. Ezért nagyon fontos azt, hogy a legmagasabb szakmai színvonalat képviseljük a közpénzek elköltése során elfogadásra került az auditási e, e, módszertanunk, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a minőséget tovább javítsuk. Egy új e, szakértői, egy peer review, erre került sor Németország, Franciaország, és ezek alapján egy új jelentés születik meg, amely jelentést elsőként ez a bizottság ismeri meg. Végül, de nem utolsó sorban, tekintettel arra, hogy kifutottam már az időből, Megerősíthetem, hogy arra törekszünk, hogy hatékonyabban eh, működjünk, és a különösen az elmúlt években ezek a hatékonysági eh, területen felmutatható előrelépések azt hiszem mindenki szak, számára hasznossá váltak, azzal eh, végzünk hasznos munkát, hogy a partnereinknek is átadjuk azt a tudást, amit mi megszereztünk. Látni kell azt, hogy ezeket a folyamatokat, amelyek fontosak, hogyan tehetjük áramvonalasabbá, és hogyan adjuk át ezt a tudást a partnereinknek. Elnök úr, kedves képviselők, hadd zárjam azzal, hogy ez az elszámoltathatóság az európai állampolgár szempontjából rendkívül fontos. Úgy ezért gondoljuk azt, hogy az auditálási struktúra és az elszámolhatatóságának egy úgy rendszerre az, amiben érdemes gondolkodni, a bírós a számvevőszék továbbra is elkötelezett amellett, hogy az Európai Unió elszámolhatóságához a munkájár érén hozzájáruljon. Elnök úr, remélem, hogy az önök munkájához is hozzájárulunk ezzel, és érdeklődéssel várom a mai vitát. Nagyon köszönöm, Kádeire úr ezeket az általános észrevételeket az Európai Számvevőszék jövőbeni szerepéről, és ha megengedik, akkor Jan Carlson üdvözlöm következőként, aki maga is tagja volt az Európai Számvevőszéknek 2009-től 2011-ig, sőt, az elnöke is volt 2001-ig, és azt követően pedig különféle pozíciókat töltök Svédországban, illetve a kormányzat tagja is volt, illetve a fejlesztési, a migrációs, az együttműködési tárcákért felelt egyéb feladatok mellett. Ő szól a számövőszék szakmai fejlődésének kérdéseiről, így most meg is kérem Kárszomót, hogy vegye át a szó, és tartsa meg előadását. Üdvözlöm, megadom a szót. Yeah, the white button. Huh? Uh, first of all, Először is üdvözlöm Önt. Régen találkoztunk. Nem sokára a bizottság pénzügyi rendszerének reformja is elérkezik. Az ő munkássága rendkívül nagy jelentőséggel bírt, erre majd utáni fogok a 10 perces előadásom során. Amikor 1995-ben számvevőszék tagjává váltam, a számvevőszék az öt intézmény egyike volt, 95-ben lépett hatályba Maastrichti szerződés, de én azt gondolom, hogy azok, akiket közvetlenül érintette ez, azok még nem ültették ezt át akkoriban egészen a gyakorlatban. Még nem mindenki volt tisztában azzal akkoriban, hogy van egy független európai számbevőszék. A holland soros elnökség együttműködött az akkori szembevőszéki elnökkel, André Midelhukkal. ők gondoskodtak közösen arról, hogy mindez bekerüljön a Maastrichti szerződésbe, tehát egy független szembevőszék koncepciója. Ha megnézzük, hogy mi történt az azóta eltelt időben, világos, hogy a szembevőszék a valóságban is elérte azt, hogy igazán független számbevőszékként működjön az Európai Intézmények családjának tagjaként. Időközben megtörtént 1999-ben az Európai Bizottság visszalépése, volt egy pénzügyi reform, mindez hozzájárult a számbevőszék további fejlődéséhez. Mr illetve Caldeira úr egy egészen szilárd szembevőszéki elnöki pozícióból kiindulva tartotta meg előadását, és bármi más teljesen elképzelhetetlen is volna, tekintettel arra, hogy Európa milyen súlyos nehézségekkel küzdik manapság. Ez volt az első, amit szerettem volna elmondani. Másodszor. Az Európai Parlamentnek is szerepe van abban, hogy az európai számvevőszék szerepét megvédje, mint egy független intézményt Európában, ezt is világosan látnunk kell. Továbbá. A pénzügyi válság már is új szerepe ruházta fel az európai számvevőszéket, sőt, ki is fog bővülni a számvevőszék szerepköre ennek köszönhetően. Teljesen világos ez tekintettel az új eszközökre, amelyekkel Európa megsegíti majd a bajba jutott országokat, amelyekkel újra növekedési pályára próbáljuk állítani Európa gazdaságát, megpróbáljuk, megpróbálunk ismét rendet teremteni az európai pénzügyi ágazatban. Mindez természetesen azt jelenti, hogy az európai adófizetőknek és áldozatokat kell hozniuk az európai költségvetés révén, amelyet az Európai Számbevőszék ellenőriz. Megkaptak már egy dokumentumot, néhány feljegyzésemet, amelyet már tavaly szeptemberben is eljutottam önöknek. Most csak egy áttekintést nyújtanék a legfontosabb szempontokkal kapcsolatosan. Ami a parlament szerepét illeti az általam említett folyamatban, a legfontosabb az, hogy az Európai Számbevőszék és a nemzeti, nemzetállami számbevőszékek közötti együttműködés zöggenőmentes legyen. Ez úgy egyúttal azt is jelenti, hogy a számbevőszéknek világos szerepet kell biztosítani e folyamat irányításában. Nem volt mindig könnyű a nemzeti számbevőszékeket meggyőzni erről, de ez teljesen elengedhetetlen. Ahogyan Keldeira úr már elmondta, az európai hitelesség kérdését érinti mindez, és ebben az Európai Szembevőszéknek nagyon fontos szerepe van, és önök, európai parlamenti képviselők is fontos szerepet játszanak abban, hogy a nemzeti parlamenteket meggyőzzék arról, hogy ez az együttműködés a tagállami számbevőszékek és az európai számbevőszék között olyan módon kell, hogy alakuljon, hogy a számbevőszék vezethesse ezt a folyamatot. Ez teljesen nyilvánvaló. Sokat beszélünk arról, hogy a nemzeti parlamenteknek hogyan lehet az európai politikákban szerepet biztosítani, az európai parlamentnek is szerepet kell biztosítani a nemzeti felelősségek területén. Erről sem szabad megfeledkeznünk, és itt a szembevőszéknek és a parlamentnek együtt kell működnie. Ez azt jelenti, hogy a számbevőszéknek sokkal nagyobb szerepet kell vállalni a jövőben. Van egy példám erre, nem fogom részletezni a dolgot, mert nincs elég időnk, de amikor eh, éppen csak elkezdtem dolgozni a számbevőszékben, és akkor nem voltak kamarák, hanem eh, ellenőrző eh, csoportok voltak, munkacsoportok, és annak idején javasoltam, hogy nem kellene-e a számbevőszéknek felügyelnie a tagállamok pénzügyeit, kiadásait és bevételeit. Hiszen felmerül a kérdés, hogy például a GDP ugyanolyan koncepcióként kezelhető-e, ugyanúgy definiálandó a különböző tagállamokban, illetve ugyanúgy definiálják-e. A számvevőszék itt hozzájárulhatott volna ahhoz, hogy az egyes tagállamok hogyan végzik el számításaikat. Annak idején a 14 kollégám azt mondta nekem, hogy hát fiatal ember maga aztán teljesen felé, félreértette, hogy itt miről van szó. De Gondoljanak csak bele, mi történt volna, hogyha a szembevőszék annak idején azzal érvelt volna, hogy nekik kell ellenőrizni a különböző nemzetállami szembevőszékeket. Úgy gondolom, hogy ez megvalósult volna, sok-sok probléma kikerülhető lett volna. Úgy gondolom, hogy egy két lépésből álló folyamatra van szükség először is. A szembevőszéknek irányítania kell a nemzeti könyvvizsgálati folyamatokat a tagállamokban. Úgy gondolom, hogy egy öt éves időszakra lesz szükség, amíg ez valóban megvalósulhat. Akkor ugyanis a nemzetállami elszámolások európai ellenőrzése valóban megvalósulna. Tudom, hogy bizonyos tagállamok vagy szereplők ilyenkor a szupranacionalitás szót emlegetik, és a szubszidiaritást, de úgy gondolom, csak így valósítható meg, hogy egy erős, független rendszert tudjunk bevezetni Európában. Hogyha ez valóban bekövetkezik, akkor természetesen a számbevőszéknek és a parlamentnek és az összes többi intézménynek és el kell gondolkodni azon, hogy a számbevőszéknek megvannak a szükséges erőforrásai mindehhez. És a következő kérdés, kiegyensúlyozott módon működik-e a számbevőszék ma, és én azt gondolom, hogy egy bizonyos értelemben nem. 1993-ban a Maastrichti szerződésben a számbevőszék egy új feladatot kapott, mégpedig, hogy megadja megbízhatósági nyilatkozatokat a költségvetés különböző tranzakcióira vonatkozóan, azóta is ellátja ezt a feladatot a számvevőszék. Úgy gondolom elérkezett az ideje annak, hogy azt mondjuk, hogy véget vetünk ennek a gyakorlatnak. Amikor tavaly szeptemberben megfogalmaztam az alapvető szempontjaimat, eh, teljesen világos állás, világosan foglaltam állást ebben a kérdésben. Utána a számvevőszékben John Wiggins régi kollégám egyik eh, cikkét olvastam, jó lenne, hogyha a képviselők elolvasnák ezt is, ő nem az én nézetemet vallja. Ő volt az első um, jelentéstevő a megbízhatósági nyilatkozatoknak a 90-es években, és még ha az ő szövege, dokumentuma nem megy olyan messzire, mint amit én képviselek, mint az én álláspontom, akkor is érdemes elő, elolvasni. A számbevőszék erőforrásainak 30-40-50 százalékát költi a megbízhatósági nyilatkozatra, de a megbízhatósági nyilatkozat, naha korábban sok-sok új információt szolgáltatott, és rámutatott az európai pénzügyi rendszer, illetve költségvetés finanszírozási rendszer bizonyos hátrányaira, így például a strukturális alapok néhány problémájára is rámutatott, Ma már nincs rá szükség ilyen módon, ma már tudunk ezekről a problémákról, ma ezt már máshogy tudjuk kezelni. Ezért azt javasolnám, hogy lassan hagyjuk el a megbízhatósági nyilatkozatot, és egy rendes, normális ellenőrzést végezzünk az európai költségvetés esetében. Az új finanszírozási pénzügyi rendszer a legfőbb indok, amelyet ennek az évezrednek az elején bevezettünk. Ugyanis a megbízhatósági nyilatkozatok rendszere a régi rendszerre vonatkozott, az új pénzügyi ellenőrzési rendszer esetében, ahol mindenkinek megvan a világos felelőssége, és ahol a számbevőszéknek más eszközei vannak az ellenőrzésre, ebben az új rendszerben nem kell folytatnunk ezt a gyakorlatot, amely a megbízhatósági nyilatkozatokra épül, ezzel sok-sok erőforrást megtakaríthatnánk az ellenőrzések területén a költséghatékonyság elvének megfelelően végezetül. László Iszon kollég, korábbi kollégámmal együtt egy javaslatot készítettem arra vonatkozóan, hogy a számbevőszék egész szerkezetét megváltoztassuk, úgy gondolom erre is szükség van. Nem akarok elébe vágni Frizó asszonynak, aki majd a szerkezeti felépítésről fog beszélni, de néhány évvel ezelőtt foglalkoztunk ezzel a dokumentumot. Elolvashatják, elérhető továbbra is, és örülnék, hogyha önök megragadnák a kezdeményezést, és egy új posztot hoznának létre az ellenőrzés területén belül. Köszönjük szépen! Az ön, ön által említett cikk a dokumentumcsomagban is megtalálható, amelyet a képviselők és résztvevők megtalálnak. Most megnyitom a vitát az első körben. Jó lenne, hogyha be tudnánk tartani a felszólalási időt, jó lenne mindenki tömere, röviden fogalmazna. Talán másfél perc elég a kérdések feltevésére. Most azt javasolnám, hogy minden frakció egy-egy tagja kapja, kapjon szót, és utána három kolléga kérdéseit összegyűjtve a szakértők itt a pódiumon válaszolhatnak a kérdésekre. Ki szeretne először szót kapna? Talán a jelentéstevő, és utána egy néppárti és egy szocialista képviselő sorban haladunk. Majd Ayala Leszender asszony a szó. Gracias, presidente. La verdad es que... Nagyon köszönöm, elnök úr. Az igazat megvalva, igen, friss, üdítő gondolatokat hallottunk, a volt és a jelenlegi elnöktől is. Érdekes volt látni azokat a változtatásokat, amelyeket megvalósítottak az elnökségeik ideje alatt és óta. Amit Carson úr mondott, utalnék először. A szemvevőszék nem ül össze rendszeresen a nemzeti számbevőszékekkel, bár létezik párbeszéd közöttük, és nagyon érdekes javaslatok is születtek. Kísérleteket tettek azokra a problémákra, a megoldására, amelyeket ismerünk. Carlson úr nagyon meggyőzően érvelt arról a fiskalizációs, a fiskális folyamatról, hogy akár a nemzeti költségvetéseket meg kellene küldeni Brüsszelbe, hogy az, az európai számövőszék azokat megnéz először, igen forradalmian hasz, tűnnek ezek az elképzelések. Igen, ez egy eredeti gondolat, hogy megnézzük a nemzeti költségvetéseket. Talán van valamit mozgásterünk erre, erre nézvést. Érdemes lenne megkérdezni, hogy mit szólnának ehhez a, nem, a nemzeti számvevőszékek. És Carlson Arról is beszélt, hogy, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyeket be is fejezhetünk. Vagy hát bizonyos kérdések fogalmazhatóak meg vele kapcsolatban, hogy vannak olyan területek, amelyek kapcsolatban igazából nincsenek ellenőrzési aggályok, vagy sok előrelépésre, vagy áttörésszerű fejlődésre nem lehet számítani elképzelhető, hogy változtatunk, de a rendelkezésre álló eszközök ismeretében teszem fel a kérdést, hogy a költségvetési ellenőrzés és az átláthatóság a nyilvánosság szemében jobban érvényesüljön. Köszönöm, mondja az elnök. Ivanova asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm. Nagyon köszönöm, és köszönöm a raportőrnek, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, hiszen azt hiszem ennek révén jobban fogjuk érdeni azt, hogy hogyan működnek a számvevőszékek, és jobb lesz a számvevőszék, illetve a bizottságunk közötti együttműködés. Nos, ennél többet is akartam mondani, de mindkét előadó arra utal a felszólalásában, hogy mennyire fontos az intézmények iránti bizalom. Nagyon nehéz időszakot néz, él át az Európai Unió, és nagyon fontos, hogy ezt a bizalmat ö, megerősítsük, az átláthatóságot érvényesítsük az uniós pénzek elköltése kapcsán. Az elnök úr több mindenről beszélt, de most csak a számomra legfontosabbakra utalok, az új pénzügyi eszköznek a költségvetési ellenőrzésére utalt, és teljesen egyetértek önnel ebben, hogy ez ideig mint egy 10 milliárdos pénzügyi fele, milliárdban ért el az az érték, ami itt számon kérhető, vagy felelősség kérdése merül fel ezzel kapcsolatban. A nyolcas fejezet, ugye a teljesítmény audit nagyon érdekes és fontos, hiszen a bizottságunk szempontjából itt tényleg látom a hozzáadott értéket. Kaldera úr is jelezte, hogy a Kokobu új tagjai a fő felhasználói az önök termékének és szolgáltatásának, hogy tetszik. Az önök elképzelésén nagyon fontosak ezért. Hát. Mit gondol? Hogyan lehetne ezt a kapcsolatot tovább erősíteni? lehetne például gyakrabban találkozni a számvevőszék, illetve a nemzeti tagok között. Vagy ha vannak olyan témák, amiket a bizottságunk tagjai fontosnak tartanak, amik érdekesek lehetnek akár a számvevőszéknek, illetve a bizottságunk tagjainak is. Köszönöm, Ivanov asszony. Köszönöm a véleményeket és kérdéseket. A harmadikén Pálcsitis, kollégánk. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Eleinte egy kicsit nehéz volt a szék elnökének gondolatait követni, de egyetértek vele, főként abban, hogy a szék szerepét egészen világosan körül kell határolni. Néhány tagállamban a megnevezik, illetve kinevezik a legfőbb ellenőrzési intézmények tagjait, vezetőit, általában ezek politikai motiváltságú kinevezések, úgy gondolom a számbevőszéknek ellenő, az európai számbevőszéknek ellenőrzést kellene adni ezen folyamatok felett. Szóba került a 90-es évekbeli reform is, a reformot követően elkövettünk néhány hibát is. Az Európai Szembevzőszék egykori elnöke említette, hogy annak idején némileg illúziókba ringattuk magunkat, abban reménykedtünk, hogy a dolgok majd megoldódnak maguktól. Az én kérdésem az Európai Központi Bank szerepére vonatkozik. Mit gondol? A jövőben talán nem kellene a számbevőszéknek ellenőriznie az LKB szerepét is, illetve az LKB tevékenységét. Emellett a tagállamokban a különböző kereskedelmi bankok adott esetben közpénzeket is bevonhatnak tevékenységükbe. Nem gondolja, hogy az efféle bankokat is ellenőriznie kellene a számvevőszéknek? Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a kérdések első körét. Most pedig kérném a pódiumon a résztvevő előadókat, hogy mondják el véleményüket a felvetésekkel kapcsolatosan. Keldeire úr elkezdené? Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a nagyra becsült képviselőknek a roppant értékes és érdekes kérdéseket, felvetéseket. Megengedik, akkor fordított sorrendben válaszolnék ezekre. Should the courts have a different audit mandate towards the European Central Bank Balcsiti szúr kérdése, mi szerint a központi bank mintájára kellene meghatározni a szemvőszék menetmet. Nos, az európai szemvőszék a központi bankot már auditálja, legalábbis a hatékonyság szempontjából. Ezt rendszeresen megtesszük, és ezt a jelentést többek között az önök parlamentjéhez is eljutantjuk. hogy ezt mennyire követik önök, az egy másik kérdés, mennyire követik önök ezt nyomon. hogy mennyire lehetne tágítani a mandátumokat a központi bankra vonatkozóan. Nos, ez alapszerződésben lefektetendő kérdéskör a stabilitási, európai stabilitási mechanizmus, amely szintén egyébként szerződéses keretben kerül lefektetésre. Ez új, ezen az új független testületen keresztül eh, új lehetőség nyílik. Tudván, hogy az önök parlamentje és a számvevőszék a ezen intézmény audit bizottsága által készített éves jelentés eh, megkapja. Így új eszközzel bírunk majd mi is, és önök is arra, hogy az Európai Központi Bankot felügyeljük. De hogy önök is tudják, a központi bankokat az LKB, a mi esetünkben a szerződés szabályozza ennek auditálását a vonatkozó jegyzőkönyvben. Ezzel a helyzettel kell tudnunk együttérni. Persze vannak új szervek, az Európai Bankfelügyelet, szabályozó testület, amely az európai számvészek számára új lehetőséget nyújtanak. Itt egyértelmű mandátumunk új kihívásokat jelent ez számunkra. megpróbáltam ezen új szabályozó ügynökségekre is kitérni az expozémban, amelyek aditorása, ellenőrzése komoly lehetőség, ugyanakkor kihívás számunkra az elkövetkezendő években. Ivanova asszony kérdésére kell, hogy reagáljak. Igen, a válaszom egyértelmű. Igen, minden nap így járunk el, a számvőszék minden tagja hajlandó tájékoztatni e, a képviselőket, akár napi szinten is, azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk, mind dolgozunk, hiszen szeretnénk az önök parlamentjének a segítségére lenni. Hogyha vannak van új formátuma, ha elképzelhető egy új, új formátum ennek az együttműködésnek, akkor természetesen arról szívesen elgondolkozunk önökkel együtt, de a jelenlegi eh, együttműködési keret szerintünk kielégítő, de természetesen mindig érdeklődve állunk új javaslatok eh, elé, és eh, érdeklődve fogadjuk az ez irányú javaslataikat. Jó barátom, balomon ülő Jan Carlson helyesen mondta, a szemvőszék és a parlament számára közös kihívása a nemzeti testületekkel folytatott együttműködés kérdése. Azt hiszem, talán itt vonhatjuk a jövőben szorosabbra az együttműködésünk szálait. És roppant röviden, Kérdés tehát, hogy mi a jövő, mit hozhat a jövő, lehet-e vezető szerepe a mi intézményünknek ebben az új európai berendezkedésben, és hát külön a Szender asszonynak ezt a felvetést, ezt az optimista hangulatú felvetést, de hát megköti a kezünket a szerződés, a nemzeti számbőszékekkel együtt kell működnünk a kölcsönös bizalom eh, légkörében, miközben nem sértjük egymás függetlenségét, úgymond nem lépünk egymás eh, tyúk szemére. E kereten belül kell tudnunk eh, mozogni, ezen belül kell tudnunk változtatni, javítani, egyszerűsíteni. Szervőszék elnökeként megpróbáltam eh, az eddigi eh, elnökségem alatt pontosan ezt segíteni. 2008 óta új lendületet próbáltunk adni a, az állami számjövőszékek kontakt embereiből álló bizottság működésének. Először persze azt kell megállapítani, hogy mik azok a közös ügyek, kérdések, amelyen együtt tudunk működni. 2008-ban úgy döntöttünk, hogy két hálózatot állítunk fel. Az egyik ezek közül azt vizsgálja, hogy a számvőszék, az európai és a nemzeti számvőszékek a nemzeti szintű adó Eh, intézkedések, fiskális intézkedések terén hogyan oszthatják meg a feladatokat, hiszen a pénzügyi gazdasági válság következményei alapvetően nemzeti dimenziót öltenek, ezen nemzeti dimenzión belül mozogva próbáltuk ezt valahogy kapcsolni az európai szinthez. Ez a hálózat, amelyet finn kollégánk elnököl, roppant építő módon működik. A nemzeti pénzügyi nyilatkozatok, a, a költségvetési elszámolás közös módszertana irányába próbálnak elmozdulni, és eh, a kontakt, kontaktbizottság eh, részéről eh, szinte izgalommal várjuk a beszámolót, hogy mire jutottak ez ügyben. hiszen a tagállami szintű például az állami adósságra vonatkozó előrejelzések nagyon fontosak lehetnek európai szinten. Az európai szemeszter intézményének bevezetése új lendületet adott ennek az egész folyamatnak, és a nemzeti parlamentek, a nemzeti számjövőszékek fontos szerepet kell, hogy játszanak ebben akár azt is mondhatnánk, hogy meghatározó szerepet, hiszen itt tulajdonképpen a nemzeti költségvetésekről, nemzeti szakpolitikákról, fiskális politikákról beszélünk. Ezért inkább azt mondanám, hogy elősegítenünk kell azt, hogy a közös érdekek valahogy találkozzanak az európai szinten. hiszen a jelenlegi eh, felépítés pontosan ezt a hídépítést, kapcsolatépítést szolgálja. És zárásképpen, elnök úr, mindjárt befejezem, a statisztika terén egyértelmű eh, eredmény az, hogy a számvőszégek és az Eurostat között egy, egy munkacsoportot eh, állítottunk fel, amely a nemzeti statisztikák a megbízhatóságának javítását szolgálja, hiszen ez alapvetően egy nemzeti szintű, tagállami szintű probléma, hogyha ez a megfelelő csatornákon keresztül megoldható, akkor ám eh, legyen, ha mi ezt elő tudjuk segíteni, egy ilyen, egy ilyen eh, közvetítő szerepet, ha tudunk játszani, akkor annál jobb. Oh, köszönjük, elnök úr! egy nyilvános meghallgatás esetében mindig az a baj, hogy sosem elég az idő, mindig lenne még bőven mit mondani, de hát sajnos emlékeztetnem kellett, hogy szorít bennünket az idő. Most pedig Carlson úrnak adom meg a szót. Ó, igen, elnök úr, én ott folytatnám, ahol nagyra becsült kollégám abba hagyta. Valóban az európai integráció új korszakába léptünk, az európai pénzügyi stabilitást próbáljuk megőrizni, tudjuk, hogy milyen ehm, átfogó, messzire mutató intézkedéseket hoztunk. A számvevőszék ez a folyamat fontos, hogy a köz bizalmát, támogatását is elnyerje, enélkül nem lehet, és nem érdemes a központi bank eh, gondolata érdekes, hogy felvetődött az alap eh, megoldást eh, sikerült elérnünk, hiszen tulajdonképpen a központi bankot már vizsgáljuk, ellenőrizzük, auditáljuk. De hát nézzük meg, hogy a tagállamokon belül hogyan történik a tagállami központi bankok auditálása. Ezzel most nem is bonyolítanám tovább a helyzetet, ezt majd talán máskor. Ugyanis ez egy igencsak kemény dió. A kérdés az, hogy a számövőszék eh, fel van-e készülve ezen új, nehéz, bonyolult, ám bátor fontos feladatokra. Nos, szerintem az alapszerződések módosítása segíthetne a számbevőszéken, hogy átalakulhasson, és hogy rendelkezzen a megfelelő kapacitással arra, hogy az új feladatokat hatékonyan ellása, amelyről Vito de Caldeira beszélt az imént. Az új pénzügyi rendszer, az Európai Bizottság új pénzügyi rendszerével eh, a statisztikai, eh, matematikai eh, modernre eljárásra, a DAS-ra, azaz a megbízhatóság nyilatkozatra nincs már többet szükség, Érdemesebb lenne az önök szakbizottságának, az Európai Parlamentnek eh, valóban értelmes eh, információt nyújtani, ugyanis egy egy számadattal nem lehet híven tükrözni az Európai Unió pénzügyi helyzetét, erről szól ugyanis a DAS, amit egyébként is a, eh, a sajtó, a média első dolga, hogy félreértelmezzem. Fontos, hogy ezen a téren átalakuljunk, hogy ezek az erőforrások ne a megbízhatósági nyilatkozatra, ezeket a DASZ-ra fecséreljük, hanem ennél sokkal hasznosabb, értelmesebb dolgokkal foglalkozzanak ezek a szakértők. Ez azonban egy bátor eh, lépésre van szükség. Itt az ideje, hogy változtassunk. Köszönjük a rövid velős tömör válaszokat. Folytassuk a politikai frakciók hozzászólóival. Carlson úr bevezetőjében felvetette a, az auditálási szabályok harmonizációját, a svéd példát említette, bizonyos akadályok, szkepszis tapasztalható E téren hiszen a tagállamok berendezkedése, hagyománya igencsak eltérnek egymástól, tapasztalataik eltérőek, vannak olyan tagállamok, ahol az ellenőrzés rendszer elképesztően részletesen szabályozott és jól működő, és attól tartanak, hogy ha egy nemzetközi vagy európai harmonizált rendszer bevezetésére kötelezik őket, akkor fel kell adniuk a régi, jól bevált, jól olajozottan működő auditálási, ellenőrzési rendszerüket. Érdekes lenne ha megosztaná eh, velünk a tapasztalatait a tekintetben, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot úgy eh, lefuttatni, hogy ez rugalmas legyen, hogy a bevált gyakorlatok ne vesszenek el, ugyanakkor kellő mértékű és fokú harmonizációt is garantálhat. De ahogy említettem, a többi frakcióval folytatjuk. A zöldek részéről van itt valaki? Úgy látom, hogy a zöldeket nem érdekli a számvevőszék. A többi frakció az ECR frakció részéről valaki, őket sem érdekli a számvevőszék, a GUE, a függetlenek, függetlenek érdeklődést mutatnak a számvevőszék az EFD, igen, hogy is feledkezhettem meg az EFD frakcióról. Andreasen asszony szeretne e tekintetben valamit mondani? Thank you. Köszönöm szépen. A válság, amely ugye jellegét tekintve először gazdasági volt, majd később pénzügyévé vált, nagymértékben rávilágított arra, hogy az EU-s támogatás nem ért el azt a célt, amelyet el kellett volna érni, a támogatott gazdaságok nem növekedtek. Ez azt jelzi, hogy a pénzeket nem használták fel megfelelően. Gondolja az Európai Szembevőszék, hogy felelősség illeti-e őt ebben? Olyan értelemben, hogy nem fogalmazott meg világos üzenetet az adófizetők felé, abban az értelemben, hogy ezek a pénzek nem kerültek megfelelően felhasználásra. A második kérdésem az, hogy a számbevőszék úgy érzi, hogy az adófizetők, az európai polgárok megbíznak benne. Az én benyomásom az, hogy nem bíznak meg benne, de hát érdekel az önök véleménye is. Caldeira úr, ön arról beszélt, hogy a hatékonyságot valamilyen módon mérni kellene a jövőben. Én azonban úgy gondolom, hogy messze nem érkeztünk még el arra a pontra, amikor azt mondhatjuk, hogy igen, tudjuk, hogy azok az emberek, akik kérik a támogatásunkat valóban kérhetik is azt, és jogosultak arra. Úgy gondolom, a hatékonyságot még mindig nem mérjük megfelelően. Hogyan juthatnánk el odáig, hogy a hatékonyság megfelelő mérése megvalósul? Carlson úr, ön utalt az ön néhány évvel ezelőtti javaslatára, ötletére, mi szerint a költségvetés bevételi oldalát is vizsgálni kellene, Ez nem igazán azt jelenti, hogy a tagállamok költségvetését is ellenőrizni a számbevőszék. Az európai szemeszter feladata ez, ez egyfajta fiskális unió felé mutat. Úgy gondolom a számbevőszék tagjainak el kell fogadniuk ezt az új szabályt, hogyha a tagállamok hozzájárulását, a bevételi oldalt akarják ellenőrizni, hát úgy gondolom, hogy a számvédőszeg ezt most is megteszi. Hogyha azonban ezt meghaladjuk, tovább lépünk, akkor egy politikai területre térünk át, ez a fiskális unió kérdését is érinti, úgy gondolom a szemvevőszék tagjainak nem kellene feltétlenül ebbe beleavatkozniuk. Emellett Amellett egy főszámbevő ötletét is felvetették, talán szólhatna erről még néhány szót. Köszönjük szépen Andrászon asszonynak. Valaki szeretne még szólni? Rübig úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Vita zajlik a hitelminősítő intézete kapcsán is. A számvevőszék részéről hallhattunk olyat, hogy adott esetben a számvevőszék tevékenységét kiterjeszthetné ebbe az irányba is. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy a számvevőszék adott esetben talán auditálhatná az, ezeket a hitelminősítő intézeteket, amelyek az európai tagállamokat és az európai pénzügyeket nagymértékben befolyásolják, főként a kohézió és a mezőgazdaság területén, hiszen a hitelminősítések kihatással lehetnek a különböző, az európai költségvetésre is vannak. Van-e konkrét elképzelésük ezzel kapcsolatosan? Köszönjük szépen Rübi kollégának. Három kérdést gyűjtöttünk csokorba. Kálszen úr, kezdhetné talán most ön. Köszönöm, amikor az ön kérdésével azaz, hogy hogy látom a koordináció kérdését. Természetszerűleg akkor, amikor a tagállamok fő számvevőszékei és az Európai Számvevőszék közötti kapcsolat kérdésével foglalkozunk, akkor ott különbségeket kell látnunk abban, hogy milyen hát, hogy honnét jönnek ezek az intézmények. És, és nagyon érdekes eh, út az, amikor végignézzük, hogy a tagjelölt országok például milyen rendszerben e, működtetik a számvevőszékeiket. És az igazából érdekes dolog, hogy e, Észtországtól Bulgária kezdve e, nem értek bennünket olyan meglepetések, amik, amik megzavartak volna bennünket. Ma akár melyik országot láttuk, a rendszer működött ezzel együtt is, amit megtettünk, az egy szükséges folyamat. Azaz, hogyha a közös forrásainkat ö, auditáljuk, akkor szükség van egy közös koncepcióra, hogy értsük egymást. És ebben a számövőszék valóban fontos szerepet játszhat a szakmaiságával, a függetlenségével, és az Európai Parlament maga is fontos szerepet játszik ebben, és vannak barátaink, a nemzeti parlamentekben, akik azt mondják, hogy igen, tessék kidolgozni valamit, ha tudjuk, ó, hogy Isten igazából miről is beszélünk, amikor egymással beszélünk. Hozzam az OECD példáját. Ott az volt a problémánk időről, idő, időről időről, hogy valaki azt mondta, hogy GDP, akkor a GDP alatt ők mást értettek, mint egy másik eh, tagországban. Egyszerűen másként számolták ki, más módszertannal. Éppen ezért nagyon fontos, hogy közös elvekkel dolgozzunk ki, például egy adott egy számításhoz. Ebben a dologban a számvevőszék azt fogja ellenőrizni, hogy milyen módon végezték el. Ez is azonban több szintű dolog, két szintű, és beszélhetünk hagyományokról, de akkor is ugyanarról a koncepcióról kell beszéljünk, mert ugyanannak az uniónak vagyunk a tagjai. És ez az igazi integráció, ez az igazi. Nem lehet azt mondja, hát kérem, náluk másként építik meg a vonatokat, vagy a pályákat, ezért aztán egyik országból nem lehet közlekedni a másikba. Hát ez így nem, nem így nem létezik. És nem hiszem, hogy a számvevőszéknek bele kéne menni bármiféle politikai pályára. Minden intézmény magas, ragaszkodjon a maga szabályaihoz. És hogy ezt mondtam az egyik barátomnak, hogyha ha egy, ha egy foci meccsen a, a bíró megpróbálja megszerezni a labdát, hát akkor az a játéknak vége. Tehát ilyen értelemben nincs a közös fiskális rendszerben szerepünk. Tehát mi az európai értékeket óvjunk. És hát ugye a, a hitelminősítő intézeteknek az auditálása, ajajaj, már álmodoztam erről még svéd eh, miniszterkoromban, Azt hiszem, hogy a, a jelenlegi helyzetben nagyon nagy a kockázata lenne annak, hogyha ebbe belemennénk, mert azért lássuk, hogy a hitelminősítő intézetek azok üzleti, kereskedelmi vállalkozások. És nekünk nem kell átérjük a rájuk vonatkozó határokat. Ezzel együtt is azonban nagyon jól értem, hogy miről szól az ő javaslata, hogy mi itt a lényeg. Nagyon köszönöm, Carson úr, Kárdeire úr, kíván szót kérni. Hát lévén, hogy a kérdések java részéről Carson úr már válaszolt, még ennyit visszaragadva a szót, azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy valamennyi tagállam beleszóljon abban, hogy hogyan működjön a számvevőszék. Hiszen neki kell elfogadniuk a számvevőszék eredményeit. A napi szinten azonban 24 kiváló tag, eh, primus inter pares alapon eh, a legjobb vezetési gyakorlatot próbálja érte, érvényesíteni. De, de egy valaki felel azért, hogy a program megvalósuljon, és a számvevőszék itt megfelelően költjük el. És a tanács szabja meg a program kereteit, de a, a fő számvevő két helyettessel vezesse az intézményét. Az én problém az volt hogy a magam elnöksége idején, hogy ugye sok volt a, az eszkimó és kevés a fóka. De önök persze parlamenterek, és nem szeretném, hogyha megszűnne a kapcsolat a, a tagállami társzervekkel de azonban más formában kéne működjön, mint, mint ez ideig. Nagyon köszönöm, Carson úr, Kárdájra úr. Rövid leszek. Andreas asszony tette fel, hogy bíznak-e a számvevőszékben? Nem. Nem a nemzeti parlamenteknek kell eh, híznie. Attól tartok, hogy nem hisznek benne. Azonban azt látom, hogy minden nap van, látunk bizonyítákra. Nap mint nap látom bizonyítákát, hogy eh, a szemvevőszéknek a munkáját igenis komolyan veszi ez a parlament. A kérdés az, hogy hogy látja ezt a, az európai állampolgárt. Most, hogy ha az európai állampolgár hogyan e, ítéli meg az Európai Parlamentet, vagy, e, vagy bennünket, erre most nem mernék e, nyilatkozatot tenni, de tudomásom szerint, és látván, hogy a tagállam államok parlamenti képviselőket választottak, hogy igenis fontosnak tartják ezt a bizalmat. Folytatva egy más gondolattal, évek óta nem csak a hatékonyságra, az eredményességre, a gazdaságosságra odafigyelünk a különféle politikák keretében. Ez persze erősödhet, hogyha a szabályozói, szabályozói környezet, mint is ezt jeleztem a, a bevezetőmben, hogy a kevésbé a megfelelőségre felelnénk oda, mint inkább az, mint a hatékonyságra. Tehát, hogy mi is a fő hangsúlya, a fő célja az ellenőrzéseinknek. Azaz, a teljesítményre helyezzük a hangsúlyt. Azaz, az erőforrásainkat ennek jegyében e, priorálnánk, és ez lenne az érintettek számára is egy jelentősebb értéket hozó munka. Azzal, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a területekre, ahol javítani kell. A, az Európa Bizottság által elosztott alapok ellenőrzése területén különösen a, a mezőgazdasági és strukturális alapok esetében azt mondhatom, hogy igen, mi ezekről már küldtünk jelentéseket még a parlamentnek is, és természetszerűleg, hogy ezek olyan folyamatok, amelyek elhúzódóak, és ezeknek az intézkedéseknek a, a hatását majd csak idő múltával érzékeljük. Tekintettel arra, hogy még több fontos előadót hallgatunk meg. Carlson úrnak egy rövid hozzászólásra még megadom a szót, aztán tovább lépünk. A, a, a bizalma kérdésében vagy miután Stokholba visszatértem a számvevőszéktől és a kormány tagja lettem, és nem voltam különösebben népszerű, de anekdotális szinten azt mondhatom, hogy akkor, amikor, hogy amikor Luxemburgban végezted a munkádat, az tényleg fontos volt. Én nekem az az érzésem volt ott, hogy az emberek úgy ítélik meg, hogy nagyon fontos munkát vég, végzünk. Tehát én a magam idejében azt tapasztaltam, hogy igenis nagyon komoly a bizalom a munkánk iránt. Köszönöm, Carson úr, a válaszát. Szeretnék tovább lépni a programban. Stefani Fiszót kérem, következő előadónkat, Petrus Kivicsienét. Nem tudom, hogy jól ejtettem neki, vagy csak úgy nagyjából egészében de minden esetre köszönöm, hogy eljött közünk és felszólal. Majd itt megpróbálunk gazdálkodni a helyekkel. Kárszon urat arra kérem, hogy akkor talán lent foglaljon helyet, és folytatjuk majd a megbeszélést a későbbiekben. Nos, legyen kedves, akkor vegy át a szót. Vegyék át a szót. Nos, ezzel le is zárom a megbeszélésünk első köré. Stefani Fizion, előadó, a Nanterre Párizsi Egyetem előadója, és nemzetközileg ismert szakértője a, e, a nemzeti számvevőszékek rendszerének, és tanácsadóként is működik az Európai Unióban. És várjuk, hogy megtartsa előadását a e, számvevőszék felépítéséről, illetve annak átalakításáról. Köszönöm, elnök úr. Az előadó asszonynak is köszönöm, hogy meghívtak ma ide. Egyetemi hátterem van, így igazából szemvőszéki vagy auditori hátterem konkrétan nincsen, ha szerintem szólókhoz képest szeretném tiszteletben tartani a hozzászólási időt, ezért nem térnék ki mindenre, amit részletezek az írásos mm, szakvéleményemben, ezért csak kiragadnék pár fontos kérdést. Ne felejtsük el, hogy az Európai Szemvővőszék felépítése és tagsága egy olyan kérdés, amely már a szemvőszék létrejötte előtt időkre is visszanyúlik. A az Európai Unió bővítésének sikerét is megelőzi. Eredetileg 9 tagja volt a szemvőszéknek, már akkor készült javaslat arra, hogy három vagy öt tagra csökkentsük ezt, azonban egyes tagállamok várakozásainak ez nem felelt meg, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy saját honfitársuk is betöltse ezt a feladatot, tehát régóta velünk van ez a probléma. 27 tagállama van az Európai Uniónak, így 27 tagja a szemvőszéknek a kollegialitás, eh, a testületi fellépés a fő vezérelve az Európai Szemvőszék működésének. Ezzel kapcsolatban tennék pár megjegyzést. Az általam végzett tanulmányok, amelyek a különböző szemvőszékeket vették górcső alá, azt mutatták, hogy a fő kérdés az, hogy független legyen egy szemvőszék. Az európai szemvőszék sem kivétel, ez a háttér az egésznek, a, a testületi döntéshozattal nem csak a függetlenség garanciája, hanem a, az auditálás minőségének is a garanciája. Ez a közösségi kontextusban biztosíthatja a, e, az egységes megközelítést, az egységes értelmezést, ami nyilván különösen fontos a hatékonyság e, auditálásában. Hogyha egy a szemőszék reformjára vonatkozó javaslatokon átrágja magát az ember, akkor feltűnik, hogy a e, tagok e, kinevezésének az eljárására e, ról többször beszélnek. Jó néhány javaslat kevesebb szemvőszégi tagot szeretne látni. A legtöbb kritika azonban azt éri, jelenti, hogy nem ugyanolyan háttérből érkeznek a tagok, tehát a tagállami jelölések nem egységes alapon történnek, bár ugye ez ügyben is eltérnek a vélemények. Érdemes azt is megvizsgálni, hogy az hogy a helyzet hogyan alakult az évek során az Európai Bíróságnál. A Lisszaboni szerződést követően az Európai Unió Bírósága, hogy pontosabb nevét használjuk. Az eljárás kezdetét megelőzően eh, egy igen komoly előkészítő munkát végez a főtanácsnok, aki a bírák számára eh, elvégzi a munka egy részét. Nos, a a tagállami felsőbíróságok azok gyakran, akik ezt munkáját munkát segítik. Azt hiszem, hogy ezt jól mutatja a Jól mutatja, hogy a jogi doktrinák, elvek egységes értelmezése nem mindig ideális. Különböző javaslatok érkeztek a szemőszék átalakítására vonatkozóan. Rögtön az elején el kell, hogy mondjam, hogy nem mindegy, hogy melyik reformjáról beszélünk. Ebben az esetben egy olyan intézmény, tehát nem mindegy, hogy egy intézményi felépítésű, uniós intézményről testületről van szó, hiszen ha ez így van, akkor nem lehet ezt a földrajzi intézményi kontextustól függetlenül vizsgálni. az irányítás vagy a kormányzás kérdése több dimenziós, és valóban a kontextus alakítja nagy mértékben egy intézmény felépítését, működését. 27 tagállamban ám az Európai Unió, ez az a kontextus, amin belül meg kell vizsgálnunk a különböző alternatívákat, és fel kell mérni az előnyeket és a hátrányokat. Úgy vélem, hogy az igazi probléma az, hogy igen gyakran az elemzés összehasonlításon a különböző modellek szembeállításán alapul. Hogyha az irányításról, kormányzásról beszélünk, akkor érdemes ettől a dihotómiától egy pillanatra eltávolodnunk. A számvőszék esetében nem tett rám túl nagy benyomást az, ez a dihotómiára, tipológiára épülő megközelítés. Érdemes talán inkább a mögöttes alapelveket vizsgálni, hogy milyen elveken alapszik egy intézmény. A történelmi eh, kontextust kell felmérni, a tagállamok sokszínűségét figyelembe venni. Láthatjuk, hogy van, ahol testületi felépítésű a szemvőszék, van, ahol nem. A függetlenség persze egy olyan motivum, amely áthatja a szemvőszéket ez eh, mégiscsak szerves összetevője bármiféle számvőszéknek, ugyanakkor vannak eh, működési szempontok is. Nem mindegy, hogy milyen időrendben végzik az auditokat, vizsgálatokat, ellenőrzéseket, ezeket pontosan hogyan, milyen módszerekkel végzik, ezeknek mi a lefolyása, illetve hogy hogyan eh, nyerik el végső formájukat. 27 tagja van a száművőszéknek, ahogy azt már több iziglen említettem. Az elképzelhetetlen, hogy 27 főnök irányítson egy intézményt. Ezt önök is beláthatják. A bővítési körök, ahogy egymást követték, újabb és újabb javaslatok születtek arra, hogy a szerződésben szereplő eh, egy tagállam, egy szembevőszéki tag elvet átalakítsuk, elvessük. Egyes javaslatok a beruházási bank vagy a központi bank a modelljét vették alapul, igazgatási elszerkezett felépítését. Ezek érdekes felvetések, nem is szabad őket eh, automatikusan elvetni, anélkül, hogy alaposabban meg nem vizsgálnánk őket. Itt van például a mandátum kérdése, hány évre nevezenek ki a tagot, illetve hogy megújítható-e legyen-e a mandátuma. Nem tudom, hogy ez igazából mennyit vagy mit segít, hiszen itt különböző intézményekről van szó, másképp működik egy bank, egy beruházási központi bank vagy egy számjövőszék. Itt a függetlenség, ha lehet, még fontosabb, mint más intézmények esetében. A bankoknál alkalmazott kormányzó tanácsi struktúra szerintem a szemvőszéknél egész egyszerűen nem alkalmazható. Egy főtitkár kinevezésére vonatkozó javaslat is újra és újra felmerült. Egy, egy fő számvevő, ha úgy tetszik, ötlet és felmerült, amit aztán egy, egy, egy elnökség vagy igazgatóság segítene a munkájában. Ez egy egyszerűsített irányítási vagy igazgatási, kormányzási modellje lenne a számvőszéknek. De hát látnunk kell, hogy a számvőszék egy roppant sajátos intézmény, hogyha lenne egy ilyen szűkebb igazgatóság, ahol a nem minden tagállamnak lenne közvetlen képviselője, akkor ez eh, talán eh, megoldást jelenthetne. Lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy a belső reformok, a belső átalakítások terén mik a lehetőségek, milyen javaslatok születtek ez idáig. Rögtön az elején fontos lefektetni egy igen fontos dolgot, ez pedig nem más, mint az igazgatási bizottság szerepe. Tudjuk, hogy a szemvőszéknek van egy úgynevezett igazgatási bizottsága, és eh, bármiféle belső reformban elengedhetetlen eh, szerepet kell, hogy játszon egy ilyen igazgatási bizottság, amely, ha jól 2004-ben állt fel. a tagállamok igazából nem tudják megmondani, mint hogy mi sem, hogy, hogy nem tudjuk még levonni a mérlegét ezeknek a legutóbbi szerkezeti átalakításoknak, de a felelősségi körök túlzott felszabdalása, eh, fragmentációja megelőzhető, hogy ez az ötkamarás, vertikális ötkamarás rend, eh, jelenlegi berendezkedés. A számba őszék alapvetően testületileg hoz döntéseket, bár konzultáció folyik, az ügyeket kamarákra osztják, tematikus úgynevezett vertikális kamerákra, de maga a végső döntés testületi alapon születik. A végső soron a szemvőszék elnöke felelős a reformért, hiszen az igazgatási bizottságot is ő elnökli, amely egy bizottság egyébként az öt kamera elnökéből és a, a száműszik elnökéből áll. Ez tehát egy koordinációért felelős szerv vagy testület a házon belül, a száműszéken belül. Ez kell, hogy bármiféle belső reform mozgató rogója legyen, hiszen ez lehet a biztosíték annak, hogy valóban mindent áthatóak eh, legyenek ezek az új reform javaslatok. A, az, hogy hány tagja legyen a számvőszéknek az elsősorban politikai kérdés. Lássuk be, akár a többi európai intézmény esetében is. És hát a számvőszéknek és szembe kell nézni olyan kívásokkal, mint például a számítástechnikai, kommunikációs információs rendszer modernizációja, a rugalmasság, a szervezeti munkában, felépítésben, és esetleg az eljárásrend egyszerűsítése. Madame Frizó. Köszönjük szépen Frizó asszonynak, most pedig megadom a szót Irene Petruskevics Jenének, aki 2004 és 2010 között európai szembevőszéki tag volt, 2011. júliusa óta pedig a Világélelmezési Program Auditálási Bizottságának tagja. Nagy érdeklődéssel várjuk azon előadását, különös tekintettel arra, hogy nyilván egyik témánk az európai pénzek felhasználása nemzetközi szervezetekben. 10 percre szót kap parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, tisztelt vendégek! Először is szeretném megköszönni a bizottságnak, a szakbizottságnak és a jelentéstevőnek, Ines Eljeleszender asszonynak, hogy meghívtak a mai meghallgatásra. Megkértek arra, hogy a tagok szakmai profiljáról beszéljek, valamint a jelenlegi számvevő széki tagok kiválasztási kinevezési kritériumainak előnyeiről és hátrányairól, Ezekről a kritériumokról a szerződés 286. cikke szól, amely következőképpen fogalmaz, a számbevőszék tagjait olyan személyek közül választják ki, akik országukban külső ellenőrzést végző szervekke, szervekhez tartoznak vagy tartoztak, vagy akik rendelkeznek az ehhez a hivatalhoz szükséges különleges képesítéssel. Ezen felül teljesen függetlennek is kell lenniük. Semmi sem mutal arra egyelőre, hogy a tagok kinevezésével kapcsolatosan bármilyen szabálytalanság lépett volna föl, illetve hogy a kritériumok hátrányokkal rendelkeznének. Minden abba az irányba mutat, hogy a számvevőszék egy független, kiváló ellenőrző szerv, amely minden évben kiváló munkát végez korlátozott erőforrásokkal. Úgy gondolom ez annak köszönhető, hogy a szembevőszégi tagok maguk kiváló munkát végeznek. Új kihívásokkal szembesül azonban manapság a szembevőszék. Egyrészt a bővítések miatt megnőtt a szembevőszégi tagok száma, sőt, várhatóan még tovább nő majd a további bővítések során. Erre válaszol kamarákba szervezték kamarákban szervezik meg immáron a szembevűszék munkáját. 5-6 tagból állnak ezek a kamarák, és ezek hoznak meg nagyon fontos döntéseket a 27 tagú testület helyett. Úgy gondolom, ez azonban nagyobb feladatokat ró és nagyobb felelősséget ró az egyes tagokra. Azért is részben, mert a tapasztaltabb tagok szakértelme nem mindig hozzáférhető minden kamara számára, minden egyes ügyben, minden egyes ellenőrzési munka során. Emellett igen bonyolult gazdasági helyzet alakult ki az Európai Unióban és világszerte, emellett az EU költségvetést is megreformálják, összetett pénzügyi és nem pénzügyi eszközöket alkalmazunk immáron. Éppen ezért nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy milyen szakmai profillal is rendelkezzenek a szenvedő széki tagok. Az általános kritériumokat a, szám, a szerződés határozza meg az általam idézett cikkben. Úgy gondolom, hogy vannak azonban még specifikusabb kritériumok is. Ide tartozik elsősorban a szembevőszék szerepének és feladatainak megértése, ismerete, Emellett ide tartoznak azok a konkrét szakmai elvárások és feladatok, amelyeknek eleget kell tenniük a tagoknak, továbbá az etikai iránymutatások és alapelvek, amelyek a szemvőszégi magatartási kódexben szerepelnek. Teljesen magától értetődő, hogy a szembevőszéki tagságra jelölt személyeknek érteniük kell, tudniuk kell, hogy a szembevőszék szerepe miben is áll. A meghallgatások során főként ez áll a középpontban. Emellett alaposabban meg kell vizsgálni, hogy a jelöltek ismerik-e, hogy milyen feladatkörök várnak rájuk. Ide tartozik például a szembevőszék általános stratégiáinak kidolgozása, több éves és éves munka, tervek kidolgozása, az ellenőrzést végző csoportok munkájának felügyelete, jelentéstervezetek előkészítése, auditálási dokumentumok előkészítése, megfogalmazása, az auditálási szabályok és standardok, normák kidolgozása, és sok más egyéb feladat is hárul egy-egy számbevőszégi tagra. Úgy gondolom, hogy a szembevőszék esetében, mint bármely más állásinterjú esetében is, az adott jelölt képességeinek megítélése esetében szorosabb kapcsolatot kellene teremteni a szakismeretek, a szaktudás és a szakmai tapasztalat között, valamint a konkrét elvárások, a konkrét feladatok között. Emellett úgy gondolom, nem hárult elég figyelem az etikai elvárásokra. Ide tartozik a függetlenség, a pártatlanság, a fedhetetlenség, a kollegialitás, a megbízhatóság, titoktartás, felelősség, tudat, mindezeket tartalmazza a magatartási kódex, ha nagyobb figyelmet fordítanánk a magatartási kódex által meghatározott kritériumokra, világos jelzés lenne ez arra vonatkozóan, hogy a számvevőszégi tagoknak nem csak szakmailag kell megfelelniük, hanem kiváló hírnévvel is kell rendelkezniük, szakmai hírnévvel. Meghatározhatna a szakbizottság konkrét kritériumokat is az említetteken felül, amelyekre külön oda lehetne figyelni a meghallgatások alkalmával. Emellett esetleg egy szakértői panelt is be lehetne vonni a meghallgatásokba, hasonlóan ahhoz, ahogyan ez a az Európai Bíróság bíráinak kiválasztásakor történik, a szerződés 255. cikkének megfelelően. Nem értek egyet azzal, hogy a számbevőszéket bizonyos pénzügyi intézmények, bankok működésével hasonlítsuk össze, hiszen ezeknek teljesen más szerepük, feladatuk van. Sőt, irányítási struktúrájuk általában különböző pénzügyi érdekekre, tőkerészesedésre, egyéb elemekre, szempontokra épül. Egy független ellenőrző hivatal, ellenőrző intézmény esetében teljesen más szempontok érvényesülnek. Ezért úgy gondolom, hogy a szembevőszék szerepét, feladatkörét csak is a nemzeti szembevőszékekkel hasonlíthatjuk össze, ezért elsősorban a nemzetállami szembevőszékek alkalmazottai tagjai köréből kell kiválasztani az Európai Számvevőszék tagjait véleményem szerint. Emellett szeretnek néhány olyan kritériumról is szót ejteni, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a meglévő kritériumokhoz, de befolyásolják a tagok kinevezését. Ide tartozik a mandátum hossza. A szerződés 286. cikkének második bekezdése szerint ennek értelmében hat évre nevezik ki a szembevőszéki tagokat, és újra választhatók. A legközelebbi szerződés módosítási lehetőség alkalmával esetleg figyelembe lehetne venni azt a lehetőséget, hogy akár kilenc évre is kibővíthető lenne a mandátum, viszont nem lennének újra választhatók a tagok. Úgy gondolom, ezáltal a számvevőszékek jobban kiaknázhatnák a számvevőszéki tagok tapasztalatát, és biztosítható lenne a tagok függetlensége, főként mandátumok utolsó éveiben. Emellett összhangba kellene hozni a mandátumok kezdetét és végét, ezáltal elkerülhető lenne az, hogy egy adott kamara vagy az egész testület tagjainak többsége kezdő legyen a pályán, úgymond. Emellett szeretném felhívni a figyelmüket a nemek közötti egyenlőségre és a testületben, Különböző magánkézben lévő vállalatok és más intézmények már megértették azt, hogy mennyire fontos a nemek közötti egyenlőség biztosítása, ami a számarányokat illeti a vezetőségben, de valahogy a számvevőszékben nem érvényesült egyenlőre ez az elve. A 27 tagból jelen pillanatban csak három tag nő. Úgy gondolom, hogy ez a számarány, illetve ez a tényállás elfogadhatatlan, ezért kérném jelen szakbizottságot, hogy minden eszközt ragadjon meg arra, hogy ösztökélje a tagállamokat, hogy több nőt nevezzenek számbevőszégi tagnak. Zárásképpen szeretném hangsúlyozni, hogy az, amit elmondtam, nem kritika az egykori vagy jelenlegi számbevőszégi tagok iránt. Mindössze szerettem volna elmondani a véleményemet arról, hogy a szembevőszéki tagok kinevezésére vonatkozó kritériumokat hogyan lehetne a jövőben átalakítani, jobbá tenni. Szilárd meggyőződésem, hogy a számvevőszégi tagok nagyon fontos szerepet játszanak, nem csak az intézmény fejlődésében, és nem csak hozzájárulnak az eredményeihez, hanem fontos a párbeszéd megerősítése is a tagállamokkal, és fontos felhívni a figyelmet, illetve növelni a tudatosságot az Európai Unió költségvetési ellenőrzésével kapcsolatosan. Hogyha nem nevezhetnek minden tagállam egy-egy számbevőszéki tagot, akkor ez rontana a számbevőszék arculatán, és nem biztosítana befolyást az összes tagállamnak és különben is minden politikai szinten nagyon nehéz lenne elérni egy ilyen döntést, ezért úgy gondolom sokkal fontosabb biztosítani azt, hogy a megfelelő szaktudással rendelkező és a megfelelő személyek legyenek számbevőszéki tagok. Remélhetőleg a jövőbeni változások a számbevőszék szerepét, mandátumát vagy struktúráját illetően objektív és megfelelő mérlegelés után következnek csak be, ugyanis nagyon fontos megfontolni a gyakorlat és politikai következményeit egy-egy reformnak vagy változásnak, hiszen a legfontosabb az, hogy az Európai Számvevőszék továbbra is eleget tegyen feladatának, és hogy továbbra is partnere legyen a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak. Úgy gondolom, hogy a mai meghallgatás optimizmusra ad okot mindenképpen. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük ezt a az előadást, és nagyon örülök annak, hogy a bizottságunkban meghallgathattunk egy nemek közötti egyenlőség ilyen elkötelezett hívét, nagyon köszönöm még egyszer. Most következzenek kérdések és válaszok. Ines. Előadunk, előterjesztőnk kapja meg elsőnk a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak ugyan a politikai elkötelezettségünk jegyében ne csak szakértőt keressünk, hanem törekedjünk megfelelő egyensúlyra. Így a meghallgatott szakértők neme tekint is. Akárhogy is, nagyon örülök annak, hogy egyre jobban megjelenünk, és egyre ö, több női szakértőt is felmutathatunk a lényegére térve az előadásnak, amikor is eh, összehasonlításokat végez. Úgy látom, hogy gyakorta azzal a problémával kerülünk szembe, hogy eh, miközben strukturális alapokról beszélünk. Vannak olyan eh, tagállamok, vannak, amik kisebbek, nagyobbak, központosítottabb rendszerben működők, föderális rendszerben működők is, és az ő esetükben ugye föderális számvevőszékek is működnek. És annak ellenére, hogy Kaleiro úr igen, jövőben látó terveket vázolt elénk, de mégis úgy gondolom, hogy nagyon csínyán kell bánnunk bizonyos esetekben, mielőtt még megszabnánk egy-egy struktúrát, amelynek mondjuk az lenne a nettó eredménye, hogy az Európai Számvevőszék, az Európai Számviteli Feladatok rendszerében az abszolút csúcson áll. Vannak nemzeti számvevőszékek, regionális számvevőszékek, még például az én hazámban, és, és természetszerűleg a, a akármennyire is hangsúlyozzuk a számbevőszékek függetlenségét, azért amikor a kinevezésekre kerül a sor, például azért ott a politika bele, belejátszik ezekbe a, a kinevezésekbe. És párhuzamosan is működnek a föderális, regionális számvevőszékek, és akkor, amikor nemzeti költségvetésről beszélünk, akkor azért látni kell, hogy az is lebomlik regionális számvevőszégekre. Lehet, hogy ezen a struktúrán is gondolkodhatnánk még, hogy egyél föderálisabb jellegben gondolkodnánk esetleg mi is a jövőben. Aztán Frizol asszony azt is említette, hogy valom a a kinevezések politikai hangok is játszhatnak. Ugye most 27 kinevezett még akkor is, hogyha a vezető, az első, az egyenlő köz, az a primus inter pares hivatkozás volt, persze, ugye, akkor is világosá kell tenni, hogy a tagállamokhoz való viszony, az nem sérül ezáltal. És talán jó lenne, hogyha kicsit visszatérne a különféle modellek összehasonlítására. Azaz, hogy amikor ön felvillantott itt néhány modellt, ön személy szerint melyikben hisz? Melyiket tartja a legjobbnak? Másik kollégánk, Pedruszjevki, a kérdésem szól. Az egyik dolog amire utalt. Tehát mindig odafigyelünk arra, hogy ezért a számvevőszékben abszolút profi kerüljenek ebbe. Illetve ebben a dologban is vannak szélsőséges elrendeződések, tehát vagy vagy szakmai elvek alapján, vagy politikai elvek alapján történnek ezek a kinevezések. Miközben persze lehetnek tudós emberek, a kérdésem mégiscsak az, hogy az ön tapasztalatai szerint melyik működik legjobban? Mert hát mindegyik megoldás mellett sorolhatunk fel érvek. És mit gondol a szankciókról? Hiszen mi magunk is ismerünk számos példát a szankciókra, például a mm, titoktartás elvének megsértése miatt. De itt a primus inter premes jegyében hogyan lehetne egy szankciókat foganatosítani, vagy hát egyáltalán milyen szankció lenne hasznos? No, ilyesmire szeretnék választ kapni. Nagyon köszönöm az előterjesztőnek a kérdéseit, és három szakértőnket kérném, hogy reagáljanak. Az EPP részéről pedig, igen, Kressler asszony, az SND-től Kálfin kollégán kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy mi az ok annak, hogy eddig nem tartom túl érdekesnek ezt a meghallgatást. És úgy érzem, hogy nem is a lényegről van itt szó. A mi feladatunk főleg az lenne, hogy azzal foglalkozunk, hogy mit is kellene a számbevőszéknek tennie, illetve hogy hol nem végzi el megfelelően a feladatát. Tehát ez ennek a rendezvénynek a, az apropója, ne kerteljünk. Ez az igazság. Nos, milyen jól működik a számvevőszék? Elhangzott, hogy ha összehasonlíthatjuk a számvevőszéket valakivel, hát akkor a nemzeti számvevőszékekkel hasonlíthatjuk össze. Hogyha megnézzük a német számvevőszéket, és hogyha megnézzük, hogy mennyire felhasználó barát, ugye mi európai költségvetés ellenőrzési szakbizottság, mi vagyunk a felhasználó, hát akkor azt kell mondanom, hogy a német számbevőszék munkájából többet profitálunk, mint az európai számbevőszék munkájából, mert sokkal gyorsabban reagálnak a kéréseinkre, gyorsabban végzik el a munkát, és oly módon teszik azt, hogy annak értelme is van, fel is használható a végeredmény. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. Tudjuk mindannyian egyébként, hogy a szerződés milyen mandátumot ad a számbevőszéknek, de azt is tudjuk, hogy mire nem ad mandátumot a számbevőszéknek, és hát elég nagy a mozgástér, hogy a számbevőszék még itt tegyen egyet mást. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a számbevőszék végül úgy működjön, ahogy arra nekünk szükségünk van. Tehát, hogy egy proaktív intézmény legyen, amely a témákat sokkal gyorsabban dolgozza fel, mint eddig, és eredményesebben. Itt van ugye az éves jelentés, és itt vannak a külön jelentések, de sok más egyéb feladata is van a szembevőszéknek, és hogyha megnézzük a több éves programokra vonatkozó szembevőszéki munkát, ez valóban lenyűgöző, hiszen sok-sok szabálytalanságot felfednek, sok-sok gyenge pontot, de ami a jogalkotási munkánkat illeti, annak támogatását én sokkal többet várnék a számbevőszéktől. Mi történhet ezen a téren? Hogy lehet itt előrelépést elérni? Kálszon úr részéről hallottuk, hogy egy főszámbevőre lenne szükség. Most nem tudom, hogy ez valaha megvalósul-e. Kész vagyok én arra is, hogy beírjam a 27 számbevőszéki taggal, de valahogy úgy kellene a témákat feldolgozni, hogy azokat a külvilág megértse itt, kezdődnek a gondok. Elnök úr, én azt hiszem az önök jelentéseit senki nem tudja megérteni, nem tudja felfogni, hogy miről is van itt szó. Tehát az érthetőség, aztán a munkamódszer is egy nagyon fontos kérdés, aztán a kamara rendszer. Ez a kamara rendszer, ön szerint ez milyen előnyökkel járt eddig, milyen konkrét eredményeket hozott? Mi azt látjuk, hogy a külön jelentéseket egy kicsit konkrétabban fogalmazzák meg, de hát vannak ilyenek is, és olyanok is, mert még mindig kamara függő, hogy mennyire jó az adott jelentés. Szerettem volna egy tudományos elemzést hallani arról, hogy tudományos szemszögből egy tagállami befolyás alatt álló rendszer hogyan működik, hogyan működik egy olyan rendszer, ahol esetleg a tagállamok befolyásolhatják is az adott számvevőszéki tagot, ennek mi igenis érezzük a hatását, de hát erről sem ildomos itt ugye sokszor beszélni. Tehát az önök véleménye szerint mit tehetünk annak érdekében, hogy a jelenleg létező jogi keretek között hogyan lehetne a számbevőszék munkáját jelentősen javítani? Az a benyomásom, hogy önök nagyon is jól tudják, hogy mi nem vagyunk elégedettek, és lehet, hogy fordítva is így van. De a jelenlegi jogi keretek között valamilyen módon meg kell oldanunk a problémákat. És mindeközben nem szabad megfeledkeznünk a jövőbeni jogi keretekről sem. Tehát jó lenne, hogyha úgy végeznénk ma itt, hogy legalább azt tudjuk, hogy mit várunk el kölcsönösen egymástól. Köszönöm szépen, hogy az elnök Káfin kolléga. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Visszatérnék a számvevőszék tagjának a kvalifikáltságának a kérdésére. És megint ezt a kérdést tenném fel a panel tagjainak. Ha megnézzük a szerződés 286-os cikkét, ami azt mondja, hogy aki bárki, aki a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, megválasztható erre a feladatra. Azt jelenti, hogy adott esetben akár 500 millió tagja is lehetne a számvevőszéknek, hogyha kiárja az iskolát. En, ennek a jelentése ez azért nagyon ki van tágítva, tehát ez a lehetőség. És ezért azt gondolom, hogy a számvevőszék nem politikai, hanem szakmai eh, testület kell legyen, az a politikai testület, az az Európai Parlament költségvetés ellenőrző bizottsága kell legyen. A számvevőszékbe legyenek ott a szakértők, mi meghozzuk meg a politikai döntéseket. És ugye most megnézzük a jelenlegi, meg a volt tagokat a számvevőszéknél, akkor nézzük meg, hogy milyen szakmai kvalitásokkal rendelkeznek. Ez alapján kiindulhatunk abból, hogy milyen szakmai felkészültségekkel kell rendelkezniük. Vagy ha azt mondjuk, hogy oké, okay, politikusi kinevezéseket akarunk oda, akkor annak a kritériumát is meg kell szabjuk. A tagállamoknál tud-e arról, hogy az egyes tagállamoknál ö, olyan alacsonyan húzták volna meg a szakmai kvalitásoknak a küszöbét, mint az európai számvevőszégnél? Ismer-e erre példát, kérdezem a francia szakértőnket. Pet- Petros Kevicseme asszonyhoz fordulok. Ön már hosszú ideje tagja a számvevőszéknek. mennyire hagyatkoznak a számvevőszéknek a közigazgatási szolgálataira, az adminisztrációra. Hiszen úgy gondolom, hogy a számvevőszék tagjai önállóan is képesek kell legyenek arra, hogy ellássák az ellenőrző feladatokat. Akkor meg minél kell és akkor ö, hogyan ö, van ez az egész viszony az adminisztrációval, akiknek nem kell szakmai háttérrel rendelkezniük, mielőtt azt a ö, kinevezésüket megkapják? Az első nekem intézett kérdéssel kapcsolatban elsősorban a nemzeti szintet vizsgáltam, de természetesen, bár kisebb mértékben, egy megvizsgáltam a szövetségi felrendezkedését, illetve a centralista, mondjuk spanyol-olasz állami kérdést is. Elsősorban azt foglalkoztatott, azt figyeltem, hogy eh, mik a nehézségek az intézmények közötti kapcsolatokban. Például Németországban a szövetségi szemüvőszék esetében, illetve Spanyolországban is, illetve ezen államokban az alkotmányos e, joggyakorlat e, között. Hogyan érinti ez a autonómiát, minden, egy kivételben minden számvevőszék ellenezte azt, hogy a föderális szemövőszék hatásköre nőjön Spanyolországban. A legfelsőbb eh, szintű szemvőszék Madridban székel, amelynek korlátozott hatásköre van, ami persze nem könnyíti a helyzetet, amikor azt próbálja az ember vizsgálni, hogy az auditálási felelősségek hogyan alakulnak. Egy országban. Azt kérdezte, hogy mi a legjobb modell. Talán meg tudja fogalmazni világosabban is, hogy mire próbált itt utalni. Hát ezen nem újon, akkor elmondom még egyszer. Ön arról beszélt, hogy a döntéshozatali folyamatban az Európai Szemüszéknél 27 eh, tagnak kell részt vennie, akik esetleg politikai kinevezettek is lehetnek. Ugyanakkor Ugyanakkor mégiscsak eh, egyensúlyra kell törekedni, valahol tagállamokhoz kell visszakapcsolni ezt az egészet, hiszen a lehető legjobb jelölteket keressük, de mindig van a jelölési procedúrával bizonyos eh, probléma. Tehát az ön tapasztalata alapján ön szerint egy nagyobb vagy egy kisebb eh, szemvőszéki kollégium lehetne hatékonyabb, hatásosabb, vagy most már mindegy, túlságosan átpolitizált kérdés ez ahhoz, hogy eh, erről így döntsünk. A jelenlegi jogi keret, tehát a szerződés keretről a szerződés rendelkezik. Úgy tűnik számomra, kívülről nézve, megvizsgálva az intézményeket, ezeket az intézményeket és az új eljárás rendel fel, berendezkedéssel, test, szervezeti felépítéssel kapcsolatban tanulmányozva a részleteket, az az érzésem, hogy az elnök, a szemviszik elnöke, ennek, ennek a pozíciónak a fontossága nőhetne, illetve lehetne nagyobb átláthatóság, szoros egyértelmű kapcsolatok alakulhatnának ki a kamarákkal, a szemüszéken belüli vertikális kamarákkal. Mindezt egész következetesen lehetne megtenni, miszerint a különböző operatív működési szintek, ugye a, a kamarák, a testületi, tehát az összes szervezségi tagból, 27 tagból álló kollégium, illetve az elnök, ez, ezek a három működési intézet, amiről beszéltem, ezeknek a, a munka megosztása egyértelműen lenne szabályozható lenne. Persze nem sokat mondhatok arról, hogy hogyan alakulhat, vagy halakuljon az európai száműszék. de annyit elmondhatok, hogy a cél nem az, hogy mindenkinek legyen munkája a 27 tag közül. Mindenképpen a testületi döntéshozatal, az átláthatóság eh, elvékel, hogy érvényesüljenek. A közömondon jártam is Luxemburgban, és úgy éreztem, hogy igencsak átlátható módon működik ez az intézmény. Az előadó bemutatja a a kérdést, az adott dossziét a kamarában, ahol egyértelmű, hogy ki miért felelős. Tehát szerintem igen, csak átlátható a számvő, az európai számvőszék. A jövőre áttérve úgy érzem, hogy az intézmény belső irányításának kiegyensúlyozottabban kell alakulnia. Kiegyensúlyozottabban kell a vertikális és a horizontális szempontokat összeegyeztetni. vannak különböző kiegészítő egységek, tanulmányokat készítenek, és akik segíthetik például így a számvőszék munkáját. utolsó válaszom, hogyan nevezik el nemzeti számvőszékek tagjait, néha a parlament, néha a kormány, néha maga a számvőszék közvetlenül veszi fel a tagjait, tehát igencsak eltérő a helyzet tagámról tagámra. Néha bizonyos mértékű politikai ráhatás jellemzi ezt a folyamatot, de általában ez nem túlzott. Köszönjük. I'll make a few additional remarks and I uh, hope by in this... Köszönöm, néhány észrevételt még akkor teszek nem sorolnám be az embereket, az szerint, hogy politikusok, jelöltek, vagy, vagy profik. Vagy ezek a kandidátusok, amik alatt valószínűleg tudósokat írt az előadó. Azt akartam igazából elmondani ezzel, hogy nekünk nem kell kitalálnunk a spanyol viaszt, minden le van írva a rendelkező anyagokban. Elég kinyitni azokat és elolvasni az anyagokat, és átültetni a gyakorlatba. A szerződés. Ezzel kapcsolatban is kérdezett. Persze. A, a, a jelöltnek a politikához is kell értenie, nem csak a szakmányához. Persze így értettem azt, hogy a három területet le kell tudni fednünk. Ugye a szerződés, az alkalmazási szabályok, ahol is tényleg gyakorlatilag le vannak írva a szabályok, illetve a, a viselkedési szabályok. És ha most engem arról kérdez, hogy mik a főbb kvalitások, akkor azt kell mondjam, hogy a, hogy a jelölt így vagy úgy kellett, hogy foglalkozzon addig életében e, ellenőrzéssel, és kell, hogy tudja, hogy mi az a kollegialitás. Azaz kell, hogy tudjon csapatban dolgozzon, hogy egyrészt el kell tudja végezni az ellenőrző munkát, másrészt a 27 tagú kollégiumban is kell, hogy együtt működjön a többiekkel. Ez a lényege a mondandómnak. Ami a szemövőszég és struktúráját illeti. A kollegialitás, a kollégiumi szervezeti felépítés nagyon fontos. A számvevőszék előtt én tíz évig a Pricewaterhouse-nál dolgozom, és ott több mint 27 kollégával dolgoztam, de hogy ezt az előttem szólók is elmondták, hogy kell tudni egy közös nyelvet beszélni. Ezért nagyon fontos az, hogy konkrétabb kritériumokat fogalmazzunk meg a jelentkezők számára, hogy így vagy úgy hasonló szakmai előélettel, illetve háttérrel jelentkezzenek a számvevőszékhez. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hát úgy látom, hogy kezdünk ki fogyni az időből. A többi politikai frakció kíván kérdést feltenni a szakértőknek? Úgy látom nem, és akkor most nagyon köszönöm a panel tagjainak, Jéren Pétrus Kericsénának, Madame Frizónak. Igazán köszönöm, hogy részt vettek a panel munkájában is Karjolajt és új kollégákat kérem, hogy vegyék át itt a helyeket és a szót. Thank you very much. Uh, Nagyon köszönöm a kérdéseket és a válaszokat. És tényleg szerintem ez nagyon érdekes vita volt. Egy igen kényes témakörben. És talán még többet is megtudhatunk a következő erőadósunkban. Nagyon jól ismerik Kersti Kaljolaid, aki a következőben a számvevőszék mandátumáról szól megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, eh, tisztelt vendégeink. Nagyon köszönöm, hogy hozzászólatok ez a nagyon fontos erőadáshoz eh, eh, és vitához, amely a számvevőszék mandátumával foglalkozik. Megoldásokat nem fogok kínálni, de olyan kérdéseket igen, amikről érdemes beszélnünk. Az előadása megkészült óta gyakorlatilag egy mentesíti eljárás lezárult. Tulajdonképpen ezek a megbízhatósági nyilatkozatok keretet nyújtanak, és ez nem csak kötelezettségeket fogalmaz meg így a adás révén, hanem arra is mandátumot ad, hogy teljesítse megbizatását azaz, hogy felelje meg a nemzetközi számviteli gyakorlatnak és az unió új történésén, történéseinek. Persze azért az értelmezés kérdése, hogy mit gondolunk ezekről a szabályokról, hogyan értelmezzük ezeket. Ez, például a DASZ esetében egyfajta biztosítékot jelent arra nézvést, hogy az uniós pénzeket megfelelő formában küldtük el. Azonban rávilágítanék arra, hogy amiatt, ahogy a megbízhatósági nyilatkozat eh, megfogalmazódik, ezzel az egész világban úttörő szerepet vállal, eh, vállaltunk eh, ezen a területen. De vannak külön egész sajátos jelentéseink, amelyek kiemelten kockázatos területekre segítenek nekünk rávilágítani véleményeket is megfogalmazunk, javaslatokat teszünk arra vonatkozóan, hogy új szabályokat hozzanak, vagy a költségvetés másként kezeljék. Lehet egyfajta ö, olló és szakadék a megszabott feladatok és az elvárások között, és a, a szerződésben fogalmazott mandátumok között. Ezért nagyon fontos odafigyelnünk az új kihívásainkra, a következő években. A jelenlegi mandátum az unió költségvetésből finanszírozott összegek elköltésére fizet, figyel oda. Azonban a Kádár is rávilágított, hogy vannak olyan eszközök is, amelyek nem a költségvetésből kerülnek, uniós költségvetésben kerülnek kifizetésre, és mégis nagyon fontosak lehetnek az állampolgárok számára. És érdemes elgondolni azt, hogy a, a számvevőszék együtt a nemzeti számvevőszékekkel hogyan járulhatna hozzá ezen az új intézkedéseknek az átvilágításához. Na most térjünk vissza a, a kulcs termékünkre, a, a DAS-ra, a megbízhatósági nyilatkozatra. Ez egy évről évre elkészített ö, ö, komolyan vett eh, anyag, amely arról számol be, hogy az Európai Uniós pénzeket eh, mennyire szabályszerűen eh, költötték el a legfelsőbb szintől a, a végső kezdeményezettig, ahol is a legtöbb szabálytalanság jelenik meg. Tehát ahhoz, hogy jobban rálássunk a szabálytalanságokra, a különféle költségvetési területek között árnyaltabb különbségeket kell tudni felvita, felmutatni. Ez a belső ellenőrzés rendszerében is módosításra kell. Eddig a gyakorlat egy ezres példából hat konkrét esetet vizsgáltunk meg. És ezeket az, az értékeléseket, a, is tartozó statisztikákkal nyilván, nyilvánosságra hozzuk. A 2008-as mentesítési eljárás keresében azonban azt a megbízást kaptuk, hogy a, például a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés esetében, a regionális politikában, különös tekintettel a regionus politikában, így az energia és a közlekedés területén még részletesebb képet mutatjuk, így éppen ezért a gyakorlatilag a költségvetésünknek mintegy 50%-át, az a kapacitásunknak az 50%-át ezekre a feladatokra fordítjuk. Tehát ahhoz, hogy érdemi eredményeket mutassunk, tényleg végigkövetjük ezeknek a pénzeknek az elköltését, a, a, a, az Európai Bizottság szintjétől egészen a, a végső kezdeményezettig, ahol a, a hibáknak a többségével találkozunk. A több éves költségvetés alakulásáról évről évre mutatókat alkalmazunk. Gyakorlatilag azért bonyolult kérdést, mert a kiadások jellemzően az időszakok végén jelennek meg, és 2011-ig gyakorlatilag a 2006 ig terjedő időszakra vonatkozó pénzeket 2011 végéig még nem is töltött, költötték el teljes mértékben. És úgy gondolom, hogy a következő ö, időszakra átcsúsznak ezek a kifizetések, amikor már azokra ö, vonatkozó szabályok ö, újra ö, fogalmazódnak. Például a tranzakciók zárásával például egy új mintavételézési gyakorlatot kéne bevezetni, például más területeket is bevonni a mintavételezésbe. Úgy gondolom, hogy például egy rotációs alap is elképzelhető lenne. Azaz, hogy ne próbáljunk meg sokat markolni és keveset fogni, hanem ahogy elvesztem, tehát rotálnánk azon területek között, amelyekre kihegyezzük a munkánkat. Tehát így tudnánk jobban igazodni az érintettek elvárásaihoz. Tehát ezért lenne fontos az, hogy egy, egy árnyaltabb megbízhatósági nyilatkozatot tehessünk, és ami jobban tükrözi a, a helyzet változását és az igények változását. Hangsúlyoznám azonban a mandátumokból eredő feladatunkat, hogy politikai csoportonkon arról teszünk állásfoglalást, hogy mi, hogy költötték el ezeket a pénzeket. Azaz, mi az Európai Bizottság e, munkáját ellenőrizzük, a, e, a bizottság pedig arra kell, hogy ügyeljen, hogy minden egyes tagállam megfeleljen a maga kötelezettségeinek. Másfelől elképzelhető, hogy van-e szükség arra, hogy évről évre valamennyi politikai területre figyeljünk oda, vagy azt mondjuk, hogy egy több éves rotációs elv alapján más-más területre figyelnénk oda. Azaz, a három erre figyeljünk oda, hogy hogyan alakul a jogszerűség és a szabályszerűség viszonya, a három e a, hatékonyság, eredményesség és a gazdaságoság területén. A dasz nem az a célja, hogy közvetlenül értékelje ezt a 3E kérdést a jelenlegi keretben, hanem egész egyszerűen fogalmazva a megfelelőségi audit azt tisztázza, hogy a jelenleg meghatározott kritériumoknak ki mennyire felelt meg a gyakorlatában. Azonban, hogyha a teljesítmény auditot végzünk, az egy egész más hangsúlyú auditot eredményez. Azaz, hogyan köndjük el a kohéziós pénzeket és a kohéziós rendszernek a jelenleg a megfelelőségre figyel oda, és nem a teljesítményre. az éves jelentésünk bizonyos megnyugtató választ adnak arra, hogy meg tudjuk ezt erősíteni, de hogyha ez évről évre csak ennyit tud mondani, hogy oké, okay, meg tudjuk erősíteni, akkor ez az idő múltává súlyát veszti. Vannak más kérdések is, ahol a munkánk értéke megkérdőjelezhet. Azaz, hogy az egyes főigazgatóság munkáját auditáljuk. Itt igazából ö, hol van a hozzáadott értéke a munkáknak, vagy csak egy egyszerű formális követelményeknek felelünk meg azzal, hogy erről véleményt mondjuk. Persze, erről külön fejezetet lehetne nyitni, de úgy gondolom, hogy a teljesítmény auditáláson érdemes lenne gondolkodni. Hogyha megnézzük a nemzetközi számvevőszékeknek a gyakorlatát. A függetlenségüket, a szakmai feladatokat viszonylag szabadon értékelik. Úgy gondolom, hogy vannak bizonyos kormányzati szervezetek, amelyek egész egyszerűen csak szigorúan azt figyelik, hogy a pénz milyen irány, mi irányban mozgott, és semmiféle politikai hozzászólást nem tesznek. A mi feladatunk az, hogy járuljunk hozzá a hatékonyabb pénzügyi irányításhoz. Én úgy gondolom, hogy igazán hasznos dolog az, hogy itt közösen gondolkodhatunk arról, hogy milyen irányban alakuljon a munkánk. Nagyon köszönöm Karja Lajti asszony, a, ugye ismertette velünk a véleményét, és Zsüle Muisznak adom hoz, aki igencsak jól ismert tagja ennek a testületnek. Az Ernst Young vezető tagja volt, aki 95-ben csatlakozott a Világbankhoz. 2001-től 2004-ig az alelnök volt, és Mois úr, aki gyakorlatilag a fő belső ellenőr volt az Európai Unióban nagyon jól ismert arról, hogy mindig is kiállt amellett, hogy a, az elszámoltathatóságot érvényesítse az Európa szerte, és ismerjük korábbi véleményét is a jövőbeni kihívásokról. Elnök úr, kedves tagok, barátaim, ha szabad így fogalmazni, hiszen ezt a barátságot jó tíz évre visszamenőleg számíthatom, és 2001-től 2004-ig szorosan együttműködhettünk, és igen konstruktív együttműködésünk volt, és kinyitottam a nagy holland számat, hogy elmondjam azt, hogy, hogy mi vagyunk az önök auditoria, odott auditorai, és nem fordítva. Ezen kérdéseket fontos, hogy 360 fokos eh, látószögben vizsgáljuk, azaz eh, alaposan körbejárjuk minden irányból. Én belső auditorként, belső ellenőrként eh, roppant módon érdeklődtem az iránt, hogy a szemvőszék hogyan szolgálhatja az intézmények érdekeit. Nem fogom felolvasni azt a hosszú dokumentumot, amelyet elküldtem, hanem inkább csak mazsoláznék ebből egy-két dolgot. Nekem úgy tűnik, hogy ebből a vitából egy igen egyszerű következtetés kezd leszűrődni. Az önök szakbizottsága egy aktuális és kényes témát tűzött napirendjére, és az kezd kialakulni egy közös egy vélemény, miszerint a szemüszék mandátumán belül egész nagy a mozgástér, és így bizonyos döntéseket meg lehet is meg kell hozni, amennyiben erre van szándék, lehetőség és forrás. Ez három fontos előfeltétel. Mekkora a mozgástér a változáshoz. A szemvőszéktől és a többiektől úgy érzem, hogy eh, mindenki részéről van bizonyos fokú vágy arra, hogy változtassunk a dolgok menetén, és minthogyha kicsit elegük is lenne abból, hogy a, leg, a jogszerűség, a szabályszerűség kérdését ennyire alaposan körbejárjuk, és hogy főként erre, erre koncentrál a szemvőszék. Jelenleg Amerikában élek, a és a kongresszusi bizottság munkájára is van rálátásom. Van egy audit vagy ellenőrzés bizottság, amely elsősorban a jogszerűséggel és a szabályszerűséggel van elfoglalva. Ez olyan, mintha az ember krokodilokat etett. Minél többet adunk nekik enni, annál éhesebbek. Egyre több részletet kérnek, követelnek, és így eh, elveszik az időt, és az energiát a többi feladattól. A szakpolitikai bizottságoknak kellene ezt ki javítaniuk, azonban sokszor ezek nem teszik ezt meg. Azért, mert a saját szakpolitikájuk érdekli igazán csak őket, Minden szerintem maga felé hajlik a keze, ugyanígy minden szakpolitikai bizottságnak a saját szakpolitikája foglalja le a figyelmét, és így nem jut elég idő arra, hogy a számvőszék prioritásáról beszéljünk. Nem lehet mindent a számvőszékre kenni. Vannak érdekesek, érdemibb, relevánsabb vizsgálatok, hatékonyság, teljesítményvizsgálat például, amire azonban nem marad idejük és energiájuk a jogszerűség, szabályszerűség eh, vizsgálata miatt. Eh, igen nagy eh, slamasztikában van Európa, erre is segíthetne választ találni a szemvőszék. A szemvőszék mandátumának szerepének kiszélesítésekor valahol engedni kell, valahol valami szakadni fog, már pedig a költségvetést nem akarjuk növelni, ez adott, akkor valahol másod kell elvenni. Carson úrral ezért dobtuk így be a közösbe ezt a felvetést, hogy a DASZ-nak, a megbízhatósági nyilatkozatnak van-e még eh, létjogosultsága a mai időkben. A DASZ a múltban hasznos volt, de, és ez meggyőződésem, eh, túlhaladta az idő, Megmondom én, hogy öt, éven, öt év múlva hogy fog kinézni a DASZ, a megbízhatósági nyilatkozat, és hogyha megduplázódnak a hiba arányok, akkor se lehet, akkor se lesz már sok haszna a DASZ-nak. A kérdés tehát a következő. Nem tudjuk megtalálni a módját annak, hogy a DASZ-t úgy alakítsuk át, hogy hogy, hogy annak legyen még haszna. Mondjuk csak öt évente egyszer lenne ilyen megbízhatósági nyilatkozat, és a, ezzel felszabadulna idős energia a szemvőszéknél. És most adófizető kalapomat viselem, nem politikusi vagy szakértői kalapomat. E, ami ott nyugdíjba vonultam, egyre inkább, egyre gyakrabban beszélek úgy, mint egy e, adófizető. Ez új szemszög e, számomra, de érdekes, friss szemszög. Tehát adófizetőként nem kellene magunkba nézni, és megnézni azt, hogy miért követelünk ennyi részletet az a szemvőszéktől, és mikor jön az a pont, amikor már eh, inkább rontunk a helyzetet, mint javítunk a további információval. Csökkenő hozzadék, vagy hozam eh, pontja elve mikor lép életbe, a hatékonyság audit, például az agrárpolitika esetében szerintem hasznosabb lenne. Én eurofil vagyok, Európa párti vagyok, és és sok hozzám hasonlóval tárgyalok rendszeresen, és még annak akkor is, hogy úgy gondoljuk, hogy jó, jó úton halad Európa, de mégis mérges, felmérgesít, fel, basszant bennünket, hogy nem a jó kérdésekre keressük a választ. Így tehát azt mondom, hogy itt lehetne talán itt lehetne talán valamit tenni, hogyha, hogyha nem annyira a, a részletekre koncentrálnánk, hanem inkább a nagyobb képet próbálnánk látni. Például, hogy az agrár agrár költségvetést hány, hány, hány bankra lehetne költeni. Most csak, most csak egy ilyet kiragadok a sokból, és itt nem csak az agráriumról van szó, azért, mert ez könnyű préda, mondhattam volna, hozhattam volna példaként a kohéziót is. Nem akarom rossz irányba vinni a beszélgetést, szerintem nem annyira a mandátumról, hanem a hatékonyságról kellene inkább beszélnünk, hogyan végezhet hatékonyabb munkát a szemvűszék, hogyan vállalhat nagyobb politikai kockázatot. Ráadásul és ezt eh, hosszasan magyarázom a dokumentumban, a jelentésemben, az auditorok maguk hiszik vagy sem, eh, figyelmeztethettek volna bennünket a rendszerszerű kockázatra, amely ide sodott bennünket a magánpiaci pénzügyi eh, válságtól egész az álmodóság válságig. Hogyha a szemüvőszéknek megadjuk a lehetőséget, a mozgásteret arra, hogy egy, hogy egy ilyen kemény magot létrehozzon, nem kell több ö, ö, nem kell tíz, embernél több, az pont elég lenne, elég lenne, vagy lett volna ahhoz, hogy mindezekre a kockázatokra valóban rámutassanak, felüljek a figyelmet. A számvevőszék roppant fontos független hang lehet Európában. De erre mondhatják önök válaszként, hogy van már nekünk Európában egy rendszerkockázati eh, tanácsunk, van egy eszmánk, van egy eh, van jó néhány ügynökségünk. Az a baj ezekkel az ügynökségekkel és az Európai Központi Bankkal is, hogy annyira a, a, a, a rendszer részévé váltak, ugyanannyira a, a probléma részét képezik, mint a megoldásét, hogy nem lehet a szemvőszék lehetne az, amely valóban a megoldás részét képezi, és nem lehet azzal vádolni, hogy apa a problémát is részben ő okozta. A szemvevőszék valóban az egész fölött van, az egész fölött leveg. Amerikát említettem, és az amerikai szemvevőszék a GEO, amelyet most már a kongresszus amerikai kongresszus hivatalosan felkérte, hogy a, a, a hatékonyság teljesítményt auditálja, e, de a Federal Bank, a Szövetségi Központi Bank e, e, monetáris politikájától el a kezekkel továbbra is, ne félre. Tehát egy ilyen számövőszék nem csak széltében dolgozhat, végezheti a munkáját a szükséges auditok terén, hanem a hatékonyság, teljesítmény és hatásosság vizsgálatát is elvégezheti, illetve olyan például a pénzügyi rendszer felépítésének az érdemi elemzését, hiszen itt óriási nagy fekete lyukak tátonganak, és az emberek nem szívesen ismerték, vagy mert nem is értették ezt a pénzügy rendszert és igazából a számvevőszék lehetne az, aki ezeket a független változókat rámutat, és, és mindezt a vita középpontjába helyezi. És itt legtöbb előttem szólóval egy dologban nem értek egyet. A számövőszék irányítási modelljén és, és mindenképpen szabályain mindenképpen változtatni kell, sokkal hatékonyabbá lehetne ezt tenni. A javasolt változások, amelyet szakértő kollégáim említettek, hasznosak ugyan, de hát itt alapvetően itt csak a apró kis átalakításokat értenek, én pedig egy teljes, eh, azt mondom, hogy kezdjünk nulláról, egy teljes átalakításra eh, van eh, szükség, hiszen a szemvőszék egy szakmai szervezet, a földrajzi egyensúly elvét is tükröznie kell egyben politikai intézmény is, így ezért felvetem az elemzésemben önök elvinnék a kocsijukat egy, egy olyan szerelő, szerelő műhelybe, ahol 27 szerelő lenne minden tagállamból egy, vagy önök eh, szívesen mennék, ha olyan eh, kórházban operálnák, műtenék önöket, ahol 27 orvos műtene egyszerre egy beteget a műtőasztalon? Hát azt hiszem, válasz erre egyértelmű. Végül a, ki szeretné azt, hogy a, a nemzeti válogatott úgy állna össze, hogy a 15 legnagyobb város mindegyike egy-egy játékost küldhet a válogatottba. Hát ugye a válasz napnál világosabb. Legalábbis remélem, hogy legke, legtöbben azt mondanák, hogy nem, nem, ezt nem akarnám. Az fő érvem az, hogy itt a megérett az idő a változásra, az eddigi eh, módszerek történelmileg ugyan indokoltak voltak, de Jan Carson na legyet értek ez ügyben. Végezetül, tényleg legvégül, legvégső megjegyzésem a módszertani változások, eh, vagy egy átalakított DASZ célvezető lehet. Remélem, hogy a parlament valóban a sarkára áll ez ügyben. 2005-ben, amikor először eh, ragaszkodott ahhoz, hogy a tagállami nyilatkozatokat megkapják. A DASZ nak Igazából nem sok nem van, hogyha bármiféle audit csak vicc, hogyha a tagállamok nem vállalják a konkrét számokért a felelősséget. Maga az a tény, hogy egyes tagállamok visszautasítják azt, még az én hazám is például, hogy az Egyesült Királyság, amely példát mutatott ezzel, nem hajlandóak a bevételi oldal terén szint vallani, egész egyszerűen nem lehet ezt a fajta gyengeséget tízezer mintavétellel sem megoldani. Így tehát a DASZ, még egyszer mondom, a DASZ-t meghaladta a, a történelem. Elnök úr, úgy éreztem, hogy itt a végén egy kicsit provokatívnak érdemes lenni, elnézést, hogyha talán túlságosan is az voltam. Köszönjük szépen! Főként, amiért kapcsolatot teremtett, illetve megemlítette a kint folyó európai foci meccset is. Kiváló volt ez a példa, hogy milyen elvek alapján szerveződjön például egy, egy foci csapat, és hát ha a német nemzeti válogatott gyakorlatilag egy eh, bajor klubból jön, és úgy gondolom, hogy ez így is a számvevőszék esetében is lehet, hogy egy harmad részük is Svédországból jön, és a többi. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy ez, ezeket mind felvetette. És akkor jöjjön még egy kör, vita, állásfoglalás. Én ezt Jaran Szender és innen Gressler jelezték, Pecsitis és Müller e kollégák. Úgyhogy akkor jöjjön Ines. Mivel kevés az időnk, fogják rövidre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen az előadóknak az elhangzottakat. Üdvözlöm Önöket a szakbizottságunkban. Két dolgot említenék. Először is a DASZ, az élet a DASZ után. Hallhattunk erről néhány szót. Ön nagyon kreatívan, alkotó jelleggel áll hozzá a dologhoz. Annak érdekében, hogy valahogy kikeveredjünk egy kicsit a holdpontról, nagyobb hatékonyság és több eredmény címszó alatt, legalábbis ezt követelik az európai polgárok az Európai Unió pénze számára. Nem elég kiadni egy eurót, nem elég elkölteni ezer eurót sem, az a lényeg, hogy jól költsük el ezt a pénzt. Tehát lehet, hogy akár meg is haladhatjuk a dászt. És még egy dolog, a gyakran azt láthatjuk, hogy a vitát egy kicsit megmérgezi a visszafolyó pénzek ügye. Azon a napon, amikor sikerül erről végre valóban őszintén beszélnünk, Gondoljunk csak arra sok-sok szakértőre és tudósra, aki párbeszédet folytat velünk erről. Gondoljunk arra, hogy a délen elköltött pénzek esetében ugyanolyan sok pénz folyik vissza, mint az éjszakon elköltött pénzek esetében, és egy olyan ciklus alakult ki, amely során a pénz visszafolyik a támogatóhoz vagy donorhoz. Nos, hát, hogyha arról beszélünk, hogy mennyire fizetődik ki fizetődnek ki a befektetéseink, akkor nem elég az eredményekről beszélni és a, a hatékonyságról, hanem fontos, hogy valóban konkrét kézzel fogható eredmények szülessenek. És majd úrnak mondom, az ön konkrét példájára térnék vissza. Petrovics kéne asszony azt mondta, hogy ő korábban a PricewaterhouseCoopers-nél dolgozott, ott ugye csapatmunkáról van szó, van, amikor jól mennek a dolgok, van, amikor rosszul, de a csapatszellem elengedhetetlen. Én legalábbis úgy értettem az elhangzottakból, hogy fontos, hogy hogyan szervezzük meg magunkat. Ideális esetben minden tagállam a legjobb jelölteket nevezni ki szembevőszéki taggá, hát sokszor pont ez a gond. És fontos a csapatszellem is, hogyha mindez megvalósulna, akkor az már nagyon jó lenne, és hát sokszor nagyon jó szakemberek a szemfevőszékét tagok, de semmilyen politikai tudatosságuk nincsen. És ebből születnek a problémák, ebből lesznek a gondok. Aztán Egy esetleges pozitív eszközről is beszélt, egy miniszter aláírása, nem több, nem kevesebb, erről lenne szó, de sokkal lényegesebb a számbevőszék által történő folyamatos értékelés. De vannak olyan tapasztalataink, amelyek azt mutatják, hogy az eddigi munka sajnos nem felelt meg mindig az elvárásoknak, a miniszterek aláírása esetében is így van. ez. köszönjük szépen, Inge Gressle a következő. Parancsoljon. Furcsának tartom, hogy fenn vagyunk akadva 27 számbevőszéki tagon, a német számbevőszéknek több mint 50 tagja van, és nem gond ez. Kérdés, hogy hogyan értelmezik a saját feladatukat ezek a tagok, és itt lennének javaslataim arra, hogy hogyan lehetne javítani a munkát. Kérdés, hogy a számbevőszék hogyan értelmezi a saját szerepkörét. Amikor ugyanis erről van szó, úgy gondolom, nem elég a belső végrehajtási szabályokról beszélni csupán, és csak a magatartási kódexről és egyebekről. Engem azért érdekelne, hogy egészen konkrétan hogyan is látja a saját szerepét a számvevőszék, mit gondol, mi az ő konkrét feladata, és mi a konkrét számvevőszéki tagok feladata, és hogy ebből mit sikerül aztán végül megvalósítani és végrehajtani. Tehát ez érdekelne konkrétan. Kálgyulájd asszony, hogyan látja a DAS fejlődését az eljövendő években? Minden arra utal, hogy Moisz úrnak igaza lesz, egyre nő a arány, és mi van akkor? Hát semmi nincsen. 2004-ben, amikor elkezdtem itt dolgozni, több mint 5%-os volt a arány a strukturális alapoknál senkit nem érdekelt ez. Még a 20%-os arány se érdekelne bennünket, megadnánk egyszerűen a mentesítést, mert csak, mert megadnánk. Ezért csak azt mondhatom, hogy ha megnézzük évről évre, hogy a strukturális alapok esetében hogyan alakul a hiba arány, hogyan csökkentik azt, igen, furcsa számítási módszerek alapján, azoknak köszönhetően, hát mi tolerálnánk az hibarányt, úgy tűnik, akármilyen magas is lenne, és különben sem tudom komolyan menni a rendszert, ha látom, hogy hogyan is bánunk az adatokkal. Mennyire vesszük komolyan ad azt? És itt ami feladatunk és fontos, kérdés, hogy hogyan akarjuk folytatni a jövőben a tevékenységünket a dasz kapcsolatosan. Érzem, hogy fordulóponthoz érkeztünk. Hazám is mindig átutalta azt az 1 százalék GDP-t Brüsszelnek mondván ez a mi hozzájárulásunk, és hát akkora hozzáadott érték, hogy mindegy, mit is kezdenek ezzel az egy százalékkal, küldjük át Brüsszelnek, és akkor rendben van minden. De elérkeztünk egy olyan pontra, amikor sokkal nagyobb összegről van szó a mentőcsomagok miatt, és a kérdés, hogy akarunk-e változtatni az eddigieken. Nagyon aggaszt az, amit a számbevőszék eddig csinált, mert a fejlemények a tagállamokban a görög katasztrófa és nézzük meg, milyen helyzetbe jutottunk. Tulajdonképpen egy fejlődő országgal van dolgunk. És Spanyolországgal is súlyos gondok vannak. Sok-sok pénz folyt a strukturális alapokból Spanyolországba, sok-sok éve tag Spanyolország, és nézzük meg, hová jutott az ország. Hol van a számbevőszék ebben az egész folyamatban? Miért nem hallatja a hangját? Én elvártam volna, hogy nagyon offenzíven bánjunk ezzel a kérdéssel is. Én egyébként készen állok arra is, hogy azt mondjuk, mi is kollektíven kudarcot vallottunk, nekünk is volt szerepünk ebben. Tehát tegyük fel magunknak a kérdést, hogy folytatjuk-e az e- úgy, ahogy eddig is tettük, vagy akarunk-e változtatni. Elnök, köszönöm szépen, Bácsi Tisz kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadóknak, a szakértőknek, amiért egy ilyen nagyon izgalmas vitához járultak hozzá. Tulajdonképpen nem is akartam ilyen aktívan részt venni ebben az eszmecserében, de elhangzottak itt ma bizonyos dolgok, és a mi szakbizottságunk politikai intézményként, erről beszélt Kálfin kolléga is, sok-sok dokumentumot kell, hogy feldolgozzon, sok-sok számmal szembesülünk, számadatokkal, és nagyon nehéz ezt az információs áradatot valamilyen módon feldolgozni, mert nincs megfelelő rendszerünk erre. Flizó asszony beszélt egy olyan problémáról, amely a számbevőszéken belül merült fel az információs technológiák kapcsán szinten az összes tagállamban, Németországban, de Litvániában és Lettországban is különböző adatkezelő rendszereket és információs rendszerek, informatikai rendszereket hasznosítanak, Nagyon sokáig nem fogjuk tudni még megérteni azt, hogy a különböző tagállamokban mi is történik pontosan, és hogy milyen szerepet játszanak azok az intézmények egészen pontosan, amelyek a kiadásokért és az ellenőrzésért felelnek. Visszatérve a számbevőszékre és a számbevőszéki tagok kérdésére. A 27 számbevőszéki tag érdeke, hogy képviselje az adott tagállamok érdekét is, ugyanis azt akarják, hogy nyilvánvalóan meghosszabbítsák az ő mandátumokat, illetve megújítsák azt. Ezért úgy gondolom szakértői panelt, szakértői grémiumot kellene létrehozni, élén egy főszámvevővel. Egy ilyen új struktúra Egyrészt foglalkozhatna az ellenőrzéssel, az európai pénzek ellenőrzésével, de feladata lehetne a tagállami helyzet, a tagállami tényállás ellenőrzése is. Vannak egymással átfedésben lévő struktúrák, foglalkozunk az OLAF jelentéssel és különböző mezőgazdaság és kohéziós dossziékkal is és hatalmas problémával szembesülünk. Mindeközben ez az az, az információ áradat, amit az imént említettem, és amelyel nem tudunk megbirkózni. Ezért jó lenne, hogyha a számbevőszék figyelembe venni ezeket a szempontokat is. Gressle asszonyhoz hasonlóan már egy ideje tevékenykedem ezen a területen, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy attól függően, hogy bizonyos táblázatokat hogyan mutatunk be, hogyan értelmezünk bizonyos információkat, hogyan mutatunk be, ez jelentheti ezt is, de jelentheti azt is. Ezért fontos, hogy megfelelő egységes rendszerben állapodjunk meg. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Legnagyobb sajnálatomra délután volt egy másik megbeszélés is, amire el kellett mennem. És ennek okán a, az itteni ülés első felé nem lehettem részt. A, az itt létem alatt azonban érdeklődéssel hallgattam évek óta, mióta az Európai eh, Parlament képviselője vagyok, eh, mindvégig nagyra értékeltem az Európai Számövőszék munkáját, és sokat tanultam a munkájukból. Azonban van egy árnyék, ami erre eh, vetült, az, hogy hogy 94 óta, hogy készülnek a deszok, ennek a hasznosságát megkérdőjelezették. És nekünk, mint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagjaiként, elvárjuk tőlük, hogy elkészítsék a, a, a DAST. Az eddig mindeddig az elvárt eredmény nélkül. Maus úr jelezte azt, hogy ő, szükség lehetne arra, hogy a tagállamok nyilatkozzanak a költségvetésüknek a megbízhatóságáról, ez már 2003-ban felmerült, és a több évi, több intézményt érintő megállapodás keretében ez már felmerült. Azonban azt látjuk, hogy a tagállamok vonakodnak belemenni ebbe, és én ezt a magam részéről nem értem, hiszen ez egy demokrácia hiányt jelent, hogy miközben az unió költségvetésének olyan jelentős részét költjük eh, nemzeti költségek, eh, költ, eh, költségvetésekhez való hozzájárulásra, akkor a tag, ezek a tagállamok ezt vonakodva fogadnák el és a, ha tesznek is ilyen nyilatkozatokat, akkor ezekről általában az derül ki, hogy nem helytállóak. Tehát hat év elteltével sem sikerült elérnünk azt, hogy az közi megállapodást tartalmát nyilvánosságra hozzák. Ketten azt mondták, hogy igen, megfelelünk a kötelezettségeiknek, de nem szeretnék ezt nyilvánosságra hozni. Én nekem ez érthetetlen, és érdemes lenne egy új irányba elmozdulni az éves összefoglalók tárgyában. A jelen létem ideje során elhangzott, hogy bizony viharos időket élünk meg Európában, és az európai stabilitási mechanizmus és az ebbe bekerülő pénzek mértéke nem egészen átlátható, és mint egy ezer milliárd euróról beszélhetünk. Ez gyakorlatilag ez megfelel 7 évi több éves költségvetésünknek. És az európai számbevőszék nem lát erre, és az európai parlamentek sem. És ezt nagyon aggasztónak találom. Mindenki érti azt, hogy ez egy sürgető helyzet, és mindenki ö, milliárdokkal járul ehhez ö, hozzá, és a kérdés az, hogy mit tesz ez ügyben az európai számvevőszék? Ez azt hiszem az elkövetkező években meg kell válaszolniuk a tevékenységükkel. Nagyon köszönöm ezeket az összetett kérdésekkel, hogyha nincs más égető kérdés, amit kapcsolatban szót kérnének, akkor én azt kérem a panel tagjaitól, hogy a számvevőszék részéről válaszoljanak. Mielőtt még én magam is megadom a szót a téma előterjesztőjének, Ines Martensnek. Úgyhogy akkor ebben a sorrendben megadom a szót. Azt hiszem, hogy 5 perc elég is lesz nekem. Elültettük már a magot, nincs más hátra, mint hogy hagyjuk nőni, és majd leharatjuk a gyümölcsét. El is magyarázom, hogy mit éltek ezen. Egy strukturális reform eh, csomagot mondjuk összeltelenek, eh, akkor egyeket eh, bezárnának, másokba pedig iskolabusszal vinnék a gyerekeket, és aztán lenne egy eligibility cushion nevű dolog is. Elvégezte valaki a reformot, vagy sem, és ennek alapján kapna mindenki pénzt, miszerint sor került a reformok végrehajtására, vagy sem akkor nem lenne 12 százalékos felhasználási hiány, akkor egész egyszerűen eh, egy, egyszerűbb lenne a dolog. Például eh, kiderülne, hogy az adott ország elvégezte az oktatási reformot, hanem akkor nem kap pénzt, ilyen egyszerű. Ez eredményorientáltabb megközelítés lenne. Ez lenne tehát a támogathatósági előfeltétel. Van-e élet a DASZ után? Hangzott el a kérdés önöknek nagy szerepe lehet abban, kell legyen abban, hogy a, az új rendszert ne folytsa meg a régi. Nem vagyok benne biztos, hogy valóban így fog kinézni a jövő. Moisz úr arról beszélt, hogy ha úgyis úgyis mentesítést adnak, akkor Mindnek ez egész hatatára. Amikor 2004-ben a szemvőszék tagjává váltam, akkor bizony gyakran e, azt mondták, hogy sok tagán, több a tagán is azt mondta, hogy ez az önök véleménye, akkor megyék meg, amit főztek, mi pedig próbáltuk azt mondani, igen, igen, de csak a beadott e, adatok alapján dolgozhatunk, ugyanakkor saját e, módszertanunk annyira jól működik, hogy bárki más végzi el a módszertan alapján az elemzés ugyanarra az eredményre jut. Tehát az audit munkánk, szennőzési munkánk elég alapos, hogyha teljesítményorientáltak kell válunk, akkor E, így alakul majd a számviszék, hogy a két párhuzamos rendszert kell tükrözni, akkor egész egyszerűen nem fog ez működni. Balcsitis úr e, a gyengékre tapintott, hiszen valóban például a kohéziós területen e, a számvőszéknek mélyebbre kellett ásnia, olyan adatokat eh, kellett előásni, amelyet a menedzsment programokból kellett volna kinyerni a tagállamoknak. Hogyha megerősítjük ezt a rendszert, akkor a számövőszék képes lehet arra, hogy eh, nem a compliance munkát végzi, hanem valóban érdemi munkát végezhet. Sajnos most még nem ez a helyzet. Um, Köszönjük hogy valóban droppant gyorsan beszélt, így még idő is maradt másoknak. Muiz úr, én is megpróbálok rövid, egy tömör, svelős lenni, hiszen a kérdések elég egyértelműek voltak. Az európai stabilitási mechanizmussal kapcsolatban Jan Mulderhez fordulok most. Washingtonban az a járja, hogy a mechanizmus egészében egy audit bizottságot képzelnek el, öt emberből állna ez, ebből kettő állami szemvőszékből jön egy, pedig az európai szemvőszékből. Nem tudom, hogy a szemvőszék akarna ilyen helyzetbe kerülni, de Washingtonban azt csiripelik a verebek, hogy így alakul majd a dolog. Következő megjegyzésem. A DAS, a megbízhatóság nyilatkozat szerepel a szerződésben, ezt nem tudjuk megkerülni. Meg kellene törni ezt a meggyőződést, ugyanis először volt a szerződés, aztán jött a DAS. A DAS egy értelmezési módja a szerződésnek. És a tranzakciók vizsgálata nélkül is meg lehetne ezt eh, tulajdonképpen oldani szerintem, ha lehetek őszinte, nem jogi követelmény, és hogyha igen, akkor keresünk egy jó jogászt, aki majd azt mondja, hogy nem az. Igazából azon múlik az egész, hogy hogyan olvassuk a szöveget, az alapszerződés szövegét. Európában még nagyon sokat tenni való, hogy valóban ugyanúgy elemezzük, nézzük, értelmezzük az adatokat. Végezetül talán egy kis félreértés, Ayala Sender asszony. Nem azt mondtam, hogy a nemzeti nyilatkozat helyettesítheti az auditálást, az ellenőrzést. Nem. A tagállami nemzeti nyilatkozat kiegészítheti a normális rendes auditot, annak a helyét nem veheti át a tranzakciók vizsgálata terén. Ezt mindig is így gondoltam a parlament javaslatára is. Elnök úr, tényleg a eh, rövidség kedvéért ennyiben foglalnám össze mondani valómat. Köszönjük. Többi meghívott szakértőnk szeretne ezen a ponton bármit hozzáfűzni? Mi? Concluding remark? Concluding remark? No. No. Thank you very much. So, Mr. President. Nincs záró megjegyzés, akkor köszönjük szépen, illetve mégis kell jönni a szó. Uh, Köszönöm, elnök úr. Igazán hálás vagyok azért, hogy a bizottságok lehetőségét nyújtott arra, hogy ezen a délutánon őszintén és érdemben beszéljünk ezekről a kérdésekről. Alexander, idézem, hogy van élet a dász után is. Közös kihívásaink vannak, nevezetesen. Mit is akarunk az éves jelentésekkel elérni? Mi legyen azokban? A számbevőszék jelenlegi éves jelentése gyakorlatilag egy kibővített DASZ-nak felel meg, és mi megpróbáljuk ezt bővítgetni annak jegyében, hogy többet tudjunk elmondani az, a valós teljesítményről. Azt kéne megbeszéljük, hogy az éves jelentésünkben Isten igazából mi kerüljön be, annak érdekében, hogy, hogy a számítson, hogy fontos legyen az önök intézménye a bizottsága szempontjából. Azaz, ez az éves megbízhatósági nyilatkozat lehet értelmes dolog, azonban tényleg értéket mutasson fel. Azaz, hogy mutassa, hogy a pénzügyi kockázatok kezelésében ez er, változtatásokat eredményez. Azaz, lássuk azt, hogy mit tud ez hozni. Tehát ez az utolsó kimondott biztosíték arra, hogy kérem, a bizottságnak, az Európai Bizottságnak megfelelő válaszokat kell adnia ennek keretében arról, hogy megfelelően költi a pénzeket. Tehát ez mutatja azt, hogy igenis megbízható, átlátható módon történnek ezek a dolgok. Azaz fontos, hogy megbízható adatokat kapjunk. Annál is inkább mondom ezt, mert láttunk példát arra a múltban, hogy ezek a számok nem voltak távolról sem annyira megbízhatóak. Ezért világosra kell tenni, hogy a számvevőszék mandátuma egy ilyen tágabb keretben kapjon értelmet. Azaz, a tág értelemben felfogott ö, számonkérés, elszámoltatás jegyében fogalmazódjon meg. Azaz, vannak az, a szerződésnek olyan elemei, amelyek bizonyos tagállamok esetében e, jól értelmezhetőek, fontosak, mások esetében kevésbé. És előfordulhat e, az, hogy az európai költségvetés szempontjából lesznek elemek, amik kikerülnek a mi e, látókörünkből, azonban megmarad a jelentőségük a nemzeti audit szempontjából. Előfordulhat, hogy egy mélyebb szintű integrációra kerül sor a, a, a későbbiekben, a mások azonban bizonytalanságokra világítottak rá. Szóval akárhogy is, azt hiszem, hogy a, ha egyet értenek a bizottságban azzal, és én a ö, kollégiumi társaimnak is jelezni fogom, az, hogy a ö, számvevőszék a jövő időszakra egyfajta ö, összefoglaló áttekintést adjon arról, hogy hol illeszkedik, hogy hogyan illeszkedünk a, a, az intézményi, az európai intézmények rendszerébe, hol vannak a hiányosságok, mire kellene a jövőben nagyobb hangsúlyt hengszezni, és hol látjuk a legnagyobb kockázatokat, hiszen ezeknek a kockázatoknak az összeurópai térképén eltéréseket látunk. Nagyon köszönöm, elnök úr. Alexander előadónak, előterjesztőnek adom meg a szót, hogy az összefoglalót megadja, és javaslatokat fogalmazom meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább a meghallgatást követően. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, rendkívül érdekes Előadásokat hallhattunk, nagyon érdekes vélemények ütköztek egymással. Nagyon gazdag kép tárult elénk összességében. Nagyon színes, tarka kép. De maradnak a nagy kérdések, ahogyan Gresszlasszony is megfogalmazta azokat. Szükség vagyunk, szükségünk van egy olyan eszközre, amely a nagy kérdőjelek időszakában, korszakában segít nekünk, és amely megnyugtat bennünket egy működőképes, eredményes számbevőszékre van szükségünk. Mint ahogyan mondtam, sok még a nyitott kérdés. Bizonyosságra van szükségünk. És ahogyan Kellére úr a számvevőszék elnöke az imént elmondta, valóban sok kérdés merül fel, adódik ez a történeti, a számövőcég történeti fejlődéséből is. A költségvetések pazarlóak-e, avagy sem, hogyan tudjuk megfelelően ellenőrizni a kiadásokat, helyén való-e, hogy nekünk kell betömködni a bankok költségvetésében tátongó lyukakat, hogyan nézzen ki a jövő, és hogyan nézzen ki a számvevőszék mandátuma a jövőben. Elhangzott, hogy a számvevőszék jelenlegi mandátuma elég mozgásteret biztosít, ahhoz, hogy mindezen kérdéseket megválaszolja a parlament. Tehát, mint ami a kockázatokat, mind az eddigi eredményeket, és így tovább illeti. Hogyan bánunk a jövőben az emberek félelmeivel, a polgárok aggodalmaival? Az európai polgárok különösen a nagy bizonytalanságok korszakában azt várják tőlünk, hogy egyfajta biztonságot biztosítsunk a számukra, egyfajta horgonyt jelentsen Európa. Úgy gondolom a parlamentnek és a számbevőszéknek együtt kell működnie, és közösen egy olyan eszközt kell teremtenie, amely talán egy kicsit több reményre ad okot, reményre a tekintetben, hogy a jelenleg talán kisé reménytelennek tűlő helyzetből mégis sikerül valahogy kijutnunk. Mint ahogy mondtam, remélem a jövőben sikerül a helyzeten javítanunk. Köszönjük szépen! Ayala Szander asszonynak, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! Három dolgot mondanék zárásképpen. Először is köszönöm szépen a kedves vendégeknek, amiért eljöttek a mai meghallgatásunkra és részt vettek. Kál Gyulájt asszonynak már el kellett mennie, mert el kellett érni a repülőgépét. Petrusz Kécséne asszonynak és Flizó asszonynak is köszönjük. Kálcon úrnak, valamint a számbevőszék elnökének és természetesen Káldéra úrnak is. Végül, de nem utolsó sorban Moisz úrnak is köszönjük. Köszönjük szépen, amiért eljöttek, részt vettek a mai eszmecserében. Úgy gondolom, sok-sok jó gondolatot hallhattunk, ezek alapját képezhetik a jövőbeni eszmecserének. Összefoglalva az elhangzottakat, a harmonizáció, a centralizálás, a közös ellenőrzési kultúra, ellenőrzési rendszerek kialakítása. Ezek a fő kérdések. A személyes tapasztalat fontos lehet, de nem garancia, semmire sem, hiszen kialakultak nehézségek a gazdasági pénzügyi válság során, ezt láthattuk, és nagyok az elvárások a számbevőszékkel szemben, ahogy több képviselő is elmondta. Káldére úr, azt gondolom, csak, csak is biztathatjuk Önt arra, hogy az összes hatáskörével éljen, hogy a lehető legjobb munkát végezze a számvevőszék, de azt is hallhattuk, hogy dolgoznunk kell azon, hogy az ellenőrzés, az auditálás tovább javuljon Európában. A parlament partnere önnek, önöknek, a számvevőszéknek, ez a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság véleménye, a szakbizottság nevében mondom, és ahogyan Ines Ejjele Szender és Kresszel asszony is elmondták, nekünk is megvan a magunk felelőssége, fontos, hogy magabiztosan lépjünk fel a költségvetés ellenőrzés során, ezt tesszük a mentesítés során, és végül is szeretném még azt is elmondani, hogy a mentesítési eljárás kezünkben van, ez egy eszköz a kezünkben, és szeretném megköszönni a szakbizottság munkatársainak és főtitkárságának, valamint az összes partnerünknek a számvevőszéknél az eddigi együttműködést. És szeretnénk meghívni egy kis fogadásra a jelenlévőket. Ennek az az oka, hogy három munkatársunk visszavonul, nyugdíjba vonul, illetve egy más, máshol folytatja a munkáját. Először is szeretném Bent Adamsen úrnak megköszönni a munkáját, aki nyugdíjba vonul. Nagy veszteség lesz ez számunkra, de hát minden véget ér egyszer. Minden jót kívánunk, jó egészséget kívánunk, főleg a harmadik életszakaszhoz. Köszönjük aktív részvételét a szakbizottság főtitkárságának munkájában. Krisztof